Üdvözlök mindenkit! Kicsit uh, kivételes módon az Emberi Jogi Albizottság ülésére az egész csütörtöki napot szenteljük. Attól tartok, hogy nem lesznek túl sokan jelen, de minden esetre nagyon érdekes témáink szerepelnek a napirenden. Az elnök közleményeit majd később fogom uh, megemlíteni, amikor remélhetőleg több képviselő lesz jelen, és rögtön térjünk rá a nagyon aktuális meghallgatásra Burmát illetően. Mielőtt a napirendet elfogadjuk, igen, elfogadtuk, szeretnék arra emlékeztetni, hogy Andra Kénez asszony jelentéséről ejtünk szót, az emberi jogi helyzetről, majd egy nagyon érdekes prezentációt hallhatunk az úgynevezett REKOM kezdeményezésről a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket és más súlyos emberi jogi sértéseket vizsgáló regionális tényfeltáró bizottságról. Ezen kívül meghallgatásunk lesz délután a büntetés, büntetlenség elleni küzdelemről Argentínában, és számos egyéb emberi jogi problémáról is szót ejtünk. Tehát rögtön térjünk rá a négyes napirendi pontunkra. Ez a burmai parlamenti választásokat megelőzően, ami november 7-én lesz, az azt megelőző helyzetről fogunk szót váltani. Szeretném megemlíteni, hogy Lady Ashton fő képviselőhöz fordultam a közelmúltban az ENSZ közgyűlés közelmúltbeli ülése kapcsán, és eh, az EP Burma állásfoglalása kapcsán, ami hangsúlyozza, hogy az EU támogatja az ENSZ közgyűlés határozatát, miszerint egy nemzetközi vizsgáló delegációt hatalmaznánk fel a burmai és az észak-koreai emberi jogi helyzet feltárására, amely meglehetősen kényes. A képviselőket, akik jelen vannak ebben a témában, szeretném megkérni, hogy 10-10 percben adják elő véleményünket. A három vendégünk Ben Rogers úr, aki a keresztény szolidaritás, a Christian Solidarity Worldwide Kelet-Ázsiáért illetékes csoport vezetője, és egyébként a szerzője egy nemrég megjelent könyvnek, Sue rendszervezetőről, a címe a könyvnek Burma zsarnokának leleplezése. A másik vendégünk Zoya Fam asszony, a Burma Campaign UK nemzetközi koordinátora, a burmai emberi jogok védője a képviselőink már jól ismerik őt egy korábbi ülésről, amire múlt évben került sor. A harmadik vendégünk Debis Tatard asszony, ő pedig az alternatív ASEAN hálózat koordinátora Burmával kapcsolatosan, és az, a Nemzetközi Emberi Jogi Szövetség helyettes főtitkára. Ő, vele is találkoztunk már tavaly. Jövő héten Brüsszelben egy ASEAN csúcs találkozóra kerül sor, október 4-én és 5-én. Én szeretném megkérni a frakciókat, hogy a tanács és a bizottság felé egy állásfoglalást küldjünk az ASEAN csúcs találkozót követő ülésünkről. Szerintem ez egy nagyon aktuális lehetőség annak megvizsgálására, hogy az Európai Unió az ASEAN csúcs találkozón hogyan képviseltette magát, hogyan szerepelt. Remélem, hogy a frakciók ezt támogatják, és lehetőségünk lesz annak megvitatására, hogy a súlyos emberi jogi helyzet Burmában, Myanmaron hogyan alakul. Végezetül pedig Andreas Liszt, az Európai Bizottság eh, főigazgatóságának eh, munkatársa is körünkben van. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Ben Rogers itt van, és meg is adom neki rögtön a szót. Remélem, hogy hallanak. Köszönöm szépen hogy ilyen kritikus időkben, Burma esetében, kritikus időkben eh, sor kerül erre az ülésre, ahol én is felszólalhatok. A politikai, humanitárius és emberi jogi helyzet Burmában évek óta nagyon súlyos, de az elmúlt három éve, amióta a békés tüntetéseket, tilalma, tüntetéseket nagyon brutálisan elfojtották, 2007-ben a helyzet tovább súlyosbodott. Én több alkalommal jártam Burmában, a burmai táj határon, és találkoztam menekültekkel. Éjszaka a sötétben egy ideglenes táborba vittek egy rizs földön át, ugyanis nappal nem lehetett utazni. A táborban találkoztam egy Karen emberrel, akinek a története azt hiszem jól jellemzi a mai Burmát ugyanúgy, mint én 35 éves, de a lábát egy akna mezőre lépve elvesztette, miközben élelmet keresett. A táj hatóságok is zaklatták, és nekem azt mondta, hogy többször el kellett menekülnöm a burmai hadseregből, és többször visszaszállítottak, mostanáig menekültem, ez gyakorlatilag az életem. Burmában az egyik legszörnyűbb diktátor irányítja az országot, Tan Shwe tábornok, és egy nemrégi kiadványa a Foreign Policy magazinnak Robert Mugabéhoz és Kim Jong-ilhez hasonlította. Ez a zsarnok többször is bebizonyította, hogy egyáltalán semmit nem érez a népe iránt, és gyakorlatilag egyetlen egy törekvése, hogy a hatalmat megőrizze és a saját családja számára biztosítsa. 1962-ben egy pucsot követően Newin került hatalomra, és tan Shwe a katonai létrán került hatalomba semmiféle képzettséggel nem rendelkezik, ugyanakkor viszont annak ellenére, hogy nem intelligens, nagyon ügyesen manipulált és került hatalomra. Egyfajta pszichológiai hadviselést folytat, és ezt nagyon sikeresen tette, jól kihasználva a politikai ellenfeleit, illetve a nemzetközi közösséget. Tancsue hatalma alatt Burmát a mindenféle felmérés a világ egyik legszegényebb, korruptabb és elnyomóbb országaként rangsorolja. A minden diktátort jellemző intolerancia mellett Tan Sweet egyébként a etnikai kisebbségekkel szembeni totális intolerancia jellemzi. A háború egyik fegyvere a nemi erőszak, és ezt igen széles körben szisztematikusan alkalmazzák. A falusi lakosokat kínozzák, meggyilkolják, nők idősek, gyermekek esnek áldozatul. Én találkoztam egy nővel, akinek a férjét lefejezték, a szemét kiválták és levágták a fülét, orrát. 1996 óta több mint 3500 falut romboltak le Kelet-Burmában. Nagyon hasonló méreteket öltött ez, mint a Darfuri mészárlás. Fél millió ember veszítette el otthonát és menekült a dzsungelbe, és amikor a falvakat katonai támadás éli, akkor nagyon gyakran aknákat telepítenek ott, hogy megakadályozzák a visszatérést. És ez történt Tansue hatalma alatt a legtöbb faluban. Nemzetközi bírók megállapították, hogy e, mindezen cselekmények kimerítik az emberi, emberiség elleni bűncselekmény kategóriáját. Kelet-Burmában Transvae hatalma egyébként az etnikai kisebbségek elleni, ellen elkövetett bűncselekmények kapcsán is megnyilvánul. Itt több Kacsin asszonyt brutálisan megerőszakoltak és folytogattak. És ezen kívül a börtönben tartott foglyokat gyakorlatilag igába hajtva ökrökként használják a szántáshoz. 2007-ben láttuk már a tüntetések kapcsán, hogy Tansve különös előítélettel viseltetik a nem buddhista vallási kisebbségekkel szemben, keresztényekkel és muzulmánokkal szemben. A Csin államban a keresztényeket keresztre feszítették, illetve le lökték a hegy oldalakról a hitük miatt. A muzulmánokat is igen komoly zaklatások és üldöztetés éri. Gyakorlatilag az állampolgárságot is megtagadják tőlük, és az ENSZ közgyűlése e tekintetben határozatot fogadott el. És annak ellenére, hogy ők több generáció óta Burmában élnek, gyakorlatilag az élet minden területén korlátozásba ütköznek. Én Bangladesben találkoztam burmai hadsereg képviselővel, és az egyik menekült azt mondta, hogy gyakorlatilag a kiírtás határán szélén élünk. Eh, Schwerről szólva, nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség megértse, hogy miről van szó. Tan Sue patriarchális eh, szemléletet val, Aung San Suu Kyi Nobel-díjas eh, demokratikus vezetővel szemben, akit már 15 éve tartanak fogva fiatal nőként nem lehetett abban a helyzetben, hogy tanácsal szolgáljon, vagy kritizálhassa a vezetőt. És a külföldi megfigyelők szerint az ő szerepe az volt, hogy teát készítsen és az időjárásról beszéljen. És amikor megpróbálta néhány alkalommal, megpróbált szóban ellegyenni vele, akkor ennek semmi eredménye nem volt. Tancsve gyakorlatilag a az okori burmai hadvezérek mai napi modern változata. Az ősi burmai királyok örökségül fővárosokat, a király székhelyét építették meg. Mindez azt jelenti, hogy Tansven nem az az ember, aki önként feladja a hatalmat, és ő csak egyetlen egy nyelvet ért, nevezetesen az erőszak nyelvét. Bertrand Lindnell, burmai szakértő elmondta a könyvem hát oldalán, hogy teljesen hiába való azt várni, hogy bármiféle jelentős változásra rá lehet bírni a rendszer. Tánsva egy zsarnok, és a zsarnok nem tárgyalnak a saját bukásukról. Tansvet nem érdekli a nemzetközi vélemény, és az, hogy a nemzetközi politika mindeddig kudarcot vallott, ez amiatt volt, hogy gyakorlatilag nem volt kellően célzott és megfelelően végrehajtott a fellépés. Nagyon szigorú és célzott intézkedésekre van szükség egy megfelelően kialakított stratégia mellett, és az ilyen politikai, diplomáciai, gazdasági intézkedések, ha ezeket megfelelően valósítjuk meg, érhetik el a megfelelő hatást. És négy gondolattal szeretném zárni a hozzászólásomat, hogy az EU mit tehet. Először is az EU-nak kategorikusan el kell utasítania a novemberre tervezett áll vagy, vagy már eleve hamisnak tűnő választásokat, hiszen ennek semmi más szerepe nincs, mint hogy tovább erősítse a katonai hatalmat. Semmiféle változásra nem jelent kilátást. Ezen kívül az EU-nak ellen kell állnia a szankciók esetleges enyhítésével szemben. Ezeket a szankciókat és intézkedéseket fenn kell tartani mindaddig, amíg nem történik változás, amíg nem engedik szabadon a politikai foglyokat, és amíg egy valós, valódi, háromoldalú dialógus nem alakul ki a rendszer, a demokrácia, demokratikus mozgalmak és az etnikai kisebbségek között. Harmadsorban az EU-nak proaktív módon fel kell lépnie és szorgalmazni az ENSZ-nél egy magas szintű párbeszédet, ami a nemzeti megbékélést és a háromoldalú párbeszédet megalapozhatja. Végezetül pedig remélem, hogy minél előbb fel lehet lépni, és az EU minél előbb követelni tudja, hogy vessen véget a rendszer az emberiség elleni bűncselekményeknek, a háborús bűnöknek, amit a Tansue rezsim elkövetett. Az EU tagállamok és az ENSZ, illetve az Egyesült Államok és Kanada támogatásával lehetne lendületet adni ennek a folyamatnak. Az Európai Parlament is már felszólított egy kivizsgálásra az év elején. És hogyha ez, mindez megvalósul, akkor lehet arról beszélni, hogy Tansve érezni fogja, hogy valami fenyegetettség lebeg a feje fölött, ami, miatt, amiatt, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül sanyargatta a burmaiakat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rogers úrnak, és köszönöm ezeket az ajánlásokat is, amelyeket megfogalmazott az előadása végén. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament azt szeretné, hogy az Európai Unió nagyon aktívan tevékenykedjen ebben a Nemzetközi Vizsgálóbizottságban, amelyről e, beszéltünk. Talán majd a tanács véleményét is meghallgathatjuk ebben a vitában e, arról, hogy ők milyen lépéseket tesznek. Most pedig, most pedig Zója Pálmasszonynak adnám át a szót. Itt ül az első sorban a, a Birmingham Pain UK nevű szervezettől, és elkészítette az előadását. Parancsoljon asszonyom, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is megköszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és azt is köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ma önökhöz szóljak. Elnök asszony, már három éve történt meg, hogy az utca szerzetesek az utcára vonultak azért, hogy az emberi jogokat, a demokrácia védelmét szorgalmazzák és tiltakoztak. Kivonult a katonaság, letartóztatták őket, nagyon sokan elvetették az életüket, és nagyon sokan még mindig börtönben vannak, illetve bujkálnak. Ez a rezsim most ezeket a már előre meghamisított választásokat foghatja megtartani. Nem foglalkoznak a nemzetközi nyomással. Egy olyan alkotmányt fogadtak el, amely a katonai uralmat normaként fogadja el. A demokrácia, az emberi jogok, az emberi szabadság jogok nem léteznek a burmai lakosság számára. A demokrácia mozgalom vezetője még mindig házi őrizetben van. Gyakorlatilag 15 éve van ő házi őrizetben, ami minden nemzetközi jogi normát megszeg. Ugyanakkor Onszang Szukiről van szó. Ugyanakkor több ezer politikai fogoly szenved el kínzást minden nap a börtönökben, egészségügyi ellátást nem kapnak, távoli börtönökbe küldik őket, és megpróbálják megnehezíteni azt, hogy a családtagjaik meglátogathassák őket. A, az NLD, a Nemzeti Demokratikus Liga be van tiltva, ez az ellenzéki párt, amelynek Aung San Suu Kyi a vezetője. A diktátor hatalma arra törekszik, hogy minden ellenzéki pártot megsemmisítsen. Burmában um, humanitárius válság közeleg. Az alkotmány szerint az elnököt a katonaság adja, és természetesen az elnök választja a minisztereket, a belügyminisztert, a külügyi és a védelmi minisztert. Tehát ők mind tábornokok lesznek, és ezek a tábornokok, ezek a miniszterek az etnikumok által lakott térségek felett birtokolják az ellenőrzést. Hölgyeim és uraim, ez ezek a választások nem csak a katonai uralom megerősítését célozzák, hanem az etnikai sokszínűség teljes megszüntetését célozzák Burmában. Kérdés, hogy mi az Európai Unió válasza erre? Egészen eddig azt láttuk, hogy az európai országok igen megosztottak Burma kérdésében. Vannak olyan tagállamok, amelyek szerint ezek a választások hazug választások, ezek nem hoznak demokratikus változást, és el kell őket ítélni. Ezt a véleményt mi elfogadjuk. De vannak olyan európai országok, amelyek véleménye szerint a választások változásokat hoznak, tehát az uniónak lazítania kell a szigorú politikáján és hagynia az újrakezdést. Hölgyeim és uraim, hadd mondjam el önöknek, hogy semmiféle valódi változásról nincs szó. Az etnikai kisebbségekkel szemben továbbra is támadóan lép fel ez a rendszer és ez a diktátor továbbra is folytatja az emberi jogok megsértését, háborús bűnöket követnek el, embereket megerőszakolnak, élve elégetnek, és rengetegféle formáját gyakorolják a kínzásnak, lefejezik az embereket, rabszolgamunkát alkalmaznak, és így tovább. Ez az emberi jogok súlyos megsértése. Több mint 3500 Több mint 3500 falvat tettek a földdel egyenlővé az elmúlt időszakban. Több ezer ember kellett, hogy elhagyja az otthonát a támadások miatt. Én nekem is el kellett hagynom az otthonomat. És célzottan a civil lakosságot támadja ez a rendszer. Elnök asszony, én idén jártam korábban Burmában. Találkoztam ott egy nővel, aki 24 éves volt, amikor a burmai katonaságnak kellett dolgoznia, súlyos terheket cipelve, fizikai munkát végezve, miközben a katonák rendszeresen megerőszakolták. A katonai felszereléseket kellett vinnie a hátán, és ezt a nemi erőszakot elszenvednie. Az édesapja megpróbált őt megvédeni, és az édesapját lelőtték. A, ennek a fiatal hölgynek és a családjának az életét kellett mentenie, menekülnie kellett. Hölgyeim és Uraim, találkoztam még egy olyan családdal is, amely a katonai bombázások elől menekült. És egy, ez a gyermek és barátai éppen az iskolában tanultak, és a tanteremben ültek, amikor a hadsereg bombát dobott az iskolára, és ez a kisfiú két nappal később meghalt. Ezek a gyermekek ugyanebben a bombatámadásban sérültek meg. Ez a katonai rendszer megtámadja a civil lakosságot. Tudják, hogy hol vannak az iskolák, tudják, hogy hova bújtak el a gyerekek, és célzottan őket bombázták. Ubla, ez a kislány, szintén a katonaságnak kellett, hogy dolgozzon, az ellátmányt és a fegyvereket kellett, hogy cipelje. Ez a fajta gyakorlat, a munka használata egészen hihetetlenül elterjedt. A gyerekeket, fiatalokat arra kényszerítik, hogy a hadseregnek dolgozzanak, a dzsungelben dolgozzanak, nem kapnak közben pihenőidőt, nem kapnak élelmiszert, és dolgoztatják őket. Ez a kislány meg tudott menekülni később. Egy másik bűncselekmény, amit elkövetnek, az a gyermek katonák használata. Én a táj-burmai határon találkoztam ezzel a kisfiúval, aki elmesélte nekem, hogy ő gyermek katona volt, elindult a nagyszüleit meglátogatni. És ezen az úton, miközben a nagyszüleit eh, indult meglátogatni, a katonaság eh, elhurcolta. Nem szeretett volna börtönbe kerülni, inkább azt választotta, hogy csatlakozik a katonaság soraihoz, és részt vett a harcokban, meg kellett ölnie embereket, leégetni házakat, és így tovább. Megpróbált elmenekülni, de nem sikerült elmenekülnie elsőre, aztán egy későbbi alkalommal sikerült, de mondjuk, ha nem sikerül megmenekülnie, akár 14 év börtönnel sújtották volna. Hölgyeim és uraim, mi nagyra becsüljük azt a munkát, amit az Európai Parlament végez. Igen, határozott állásfoglalásokat fogadtak önök el, és ezt nagyra értékeljük. Nagyra értékeljük azt, hogy önök sürgetik az ENSZ-t, annak irányában, hogy egy vizsgálóbizottságot állítsanak fel, amely a diktátori uralom által elkövetett bűncselekményeket tárná fel. De sajnos annak ellenére, hogy az ENSZ képviselője és az Európai Parlament ilyen munkát végez, az ENSZ-en belül még nem, nincs elég támogatás a vizsgálóbizottság felállítására. Hölgyeim és uraim, tudjuk azt, hogy november 7-ére a rendszer választásokat tervez, de ezek a választások nem fognak valódi változást hozni magukkal. Legalábbis azt a változást, amire az emberek számítanak, nem fogják meghozni ezek a választások. Tehát önökön a világ szeme, a nemzetközi közösség feladata most, hogy lépjen. Látnunk kell azt, hogy az Európai Unió hivatalosan támogassa ennek a vizsgálóbizottságnak a felállítását. Ennek a lépésnek nagyon határozottnak kell lennie. Az emberek oldalára kell állni, a lakosság oldalára kell állni Burmában. Itt az ideje, hogy a nemzeti közösség és az európai, nemzetközi közösség és az Európai Unió valóban felismerje azt, hogy milyen jellegű ez a diktátori uralom Burmában, hogy mi a valóság a katonák uralkodnak mindenütt. A katonák nem politikusok, nem diplomaták. Nem fognak a puha diplomáciára reagálni, arra a fajta megközelítésre, amit az ENSZ alkalmaz az ENSZ képviselői az elmúlt húsz évben 40 alkalommal jártak Burmában, de semmiféle előrelépés nem történt, semmilyen demokratikus változást nem láttunk, hölgyeim és uraim. Az Európai Unió ugyanezt a hibát követi el, amikor a puha diplomácia stratégiáját alkalmazza. Sokkal erősebben, határozottabban kell fellépni, nyomást kell gyakorolni. Világos menetrendet kell lefektetni, célokat kitűzni, Egyébként nem lehet valódi változásokat elérni Burmában. Tehát a nemzetközi közösség által gyakorolt nyomást erősíteni kellene. Az Európai Unió ne lazítson a szankciókon, ha nem kap ezért cserébe Burmában semmit sokkal célzottabban kell a gazdasági nyomásgyakorlást folytatni, sokkal célzottabb politikai és jogi nyomásgyakorlásra van szükség az Európai Unió és a nemzetközi közösség részéről. Hölgyeim és uraim! Azt is tudjuk, hogy a rendszer, eh, hogy ez az állam meg fogja tartani ezeket a választásokat Tehát támogassák azt, hogy az ENSZ eh, megújítja a magas szintű dialógusát Burmával. Tudjuk, hogy az ENSZ több alkalommal felhívta Burmát, hogy vegyen részt a háromoldalú tárgyalásokon. Eh, tehát a tábornok üljön le Aung San Suu Kyi által vezetett demokratikus mozgalommal a tárgyalóasztalhoz. Hölgyeim és uraim, az ENSZ és az Európai Unió nem járt sikerrel. Az etnikai csoportok képviselői nem voltak ott ezeknél a, ennél a tárgyalóasztalnál. Sokkal több erőfeszítésre van szükség annak érdekében, hogy az etnikai csoportok képviselőit is a tárgyalóasztalhoz ültessék a diktátor és Aung San Suu Kyi mozgalmának a képviselői mellé. Csak így lehet a burmai problémákat megoldani. Ugyanakkor az emberek iszonyatos szegénységben élnek, látnunk kell azt is, hogy szükség van arra, hogy az Európai Bizottság még több humanitárius segítséget nyújtson a határokon túl is. Nagyon sok menekült van, aki elhagyta Burmát, de nagyon sokan vannak, akik Burmán belül voltak kénytelenek elhagyni az otthonukat, és hozzájuk nem jutnak el a segélyek, mert a diktátori rezsim megakadályozza ezeket a segélyeket. Indiából és Tájföldről a határon keresztül és a többi szomszédos országból határon keresztül lehetne a segélyeket eljuttatni ezekhez az emberekhez. Hölgyeim és uraim, mit akarnak az emberek? Igazi, valódi demokráciát, nem egyfajta hamis demokráciát. Igazi háromoldalú párbeszédre van szükség, amelyet az USA, az EU és más országok támogatnak. Azt reméljük, hogy az Európai Unió megkettőzi az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy meggyőzze az ENSZ-t és támogassa az ENSZ-t abban, hogy ezt a trialógust, ezt a három oldalú párbeszédet lefolytassák valóban, és nemzeti megbékélésre is szükség van, amelynek eredményeképpen létrejöhet a föderális Burma, egy demokratikus ország, ahol teljesen mindegy, hogy kinek mi a vallása, a nemzeti, a fai hovatartozása egyenlő bánásmódban részesül és a burmai lakosságnak továbbra is szüksége van a nemzetközi közösség és az EU támogatására. Köszönöm szépen, asszonyom. Köszönöm. Zója Pámnak, mondja az elnök asszony. És azt hiszem, hogy a tapsból is hallotta, hogy mindenki egyetért önnel és támogatja a felhívását arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió határozottan és pozitívan lépjen fel az ENSZ-ben, az önök ügyében. Uh, és megköszönjük a többi javaslatát is a határon átnyúló segítségnyújtásra vonatkozóan, illetve a háromoldalú párbeszédre vonatkozóan. Most pedig, most pedig átadom az Európai Bizottságnak a szót, hogy uh, reagáljon az elhangzottakra, különösképpen arra vonatkozóan, hogy mi történik most az ENSZ-ben, és hogy az Európai Unió hogyan jár el. De mielőtt az Európai Bizottságnak eh, átadnám a szót, először te Stothard eh, asszonynak adom meg a szót, aki az, az alternatív ASEAN eh, hálózat képviseletében fog most szólni. Thank you. Good morning. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Hölgyeim és uraim, azzal kezdeném, hogy mint maláziai, aki tájföldön dolgozik Burma érdekében, rendkívül fontos rádöbbennem arra, hogy amikor csak egy-egy lépést tehetünk előre Burmában az ázián segítségével, az Ázianok egy kicsit kevésbé lesznek kemények, mert Európát tekintik. Ha Európa nem keményedik meg, akkor az ASEAN sem fog. És fordítva. Tehát a kormányok elképzelése a demokráciát és az emberi jogokat, illetően a mi régiónkban legalább 65%-ban Európához kapcsolódik. Ha itt kevesebb az eredmény, ott is az lesz. Úgyhogy ma azon túl, hogy rá szeretnék mutatni ezekre a komoly problémákra Burmában, amelyek csak egyre rosszabbak lesznek, ezt szeretném mondani azt is, hogy meg kell értenünk, hogy Európának nem engedhetjük meg azt, hogy ö, okot szolgáltasson ö, az Ázsiának, hogy Burmára val kapcsolatban lépjen. Szója beszélt az alkotmányról és a választásokról, illetve a választási törvényekről. A választásokkal kapcsolatban most azt kell elmondanom, hogy a konfliktus gyökere, a gazdasági és politikai válság oka az emberi jogi túlkapásokban keresendő. És ez egyre nagyobb lesz november 7-ét követően. Már eddig is megtapasztaltuk, hogy milyen ö, egyszerűen felháborító és botrányos ö, választási törvényeket hoztak annak érdekében, hogy az emberek részt vegyenek a választásokon. Olyan törvények is születtek, ahol az embereket kettőtől húsz évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegettek, úgyhogy nagyon fura helyzet alakult ki, amikor az emberek nem vonulhatnak az utcára, nem ö, vihetik ö, politikai megmozolásukra az emzeti lobogót sem. Ö, ahogy láthatják, az embereket kizárják a választásokból, nevezetesen két, több mint 2000 politikai ö, fogoly. Nagyon sokan sikeres politikai karriert járhatnának be, hogyha részt vehetnének. Kontambú 93 évre került beke, bebörtönzésre, Bomenyuko, egy fiatalember, 104 éves börtönbüntetést kapott tavaly januárban, azért, mert emberjogi ö, brosúrákat osztogatott. Láthatják, hogy ez a rendszer ö, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezek a politikai foglyok nem, hogy ezen választásokon ne vegyenek részt ebben a földi életben, de még a következőben sem. Úgyhogy nagyon hosszú börtönbüntetéseket kaptak. Nos, ha ezeket a számokat nézzük, láthatjuk, hogy 90-ben 492 mandátum állt rendelkezésre a választások során, 2010-ben pedig több mint kétszerese ezeknek a mandátumoknak. Ezen belül nagyon kevés az olyan jelöltek száma, akik részt vehetnek a választásokon. Ez akkor nyer különös jelentőséget, hogyha rádöbbenünk arra, hogy az emberek részvételi joga, illetve választási joga a kormány szempontjából alapvető emberi jog. Ezekből a számokból, ezekből a bizonyítékokból azonban kit, világosan kitűnik, hogy ez egyáltalán nyilvánvaló. Az embereknek nincs joguk eldönteni azt, hogy ki képviselje őket súlyosan megsértik ezeket az emberi jogokat itt. Az alkotmány maga a konfliktus forrása. Ebben nem akarok most részletesen belemenni, csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagy, val- nagy a valószínűsége annak, hogy az elkövetkezendő egy év során a narancsárgaval jelölt területeken valószínű, hogy konfliktusok fognak kirobbanni, mert ezek a közösségek nem gyakorolhatják alapvető emberi jogukat. De ők felveszik a harcot ezzel szemben, nem akarják elveszíteni ezt az alapvető jogot. Ha a választások csökkentenék az emberi jogi túlkapásokat és a konfliktusokat, akkor látnánk a következő térképet, ahol látható, hogy 3000 falu nem szervezhet választásokat. A választási bizottság kevesebb, mint két hete jelentette be, hogy 3314 falu nem szervezhet választásokat. Láthatják, hogy ez a térkép megfelel pontosan azoknak a helyeknek, uh, ahol, ahol feltüntettük a góc, gócait a konfliktusoknak. 14 etnikai jelölt nem vehetett részt a, a választásokon, úgyhogy láthatják, hogy a kisebbségek jogait mennyire, milyen mértékben sárba tiporják. Március és augusztus között 6 hónap alatt legalább 15 gyilkosságra került sor, rendszeresen alkalmazzák a kényszermunkát, a katonaság az embereket arra kényszerítik, hogy elhagyják otthonukat, legalább 14 embert börtönöztek be, legalább 8 esetben megerőszakolták a nőket, és a kisebbségeket pedig elnyomják. Néhány nappal ezelőtt hétfőn jelent meg ez a jelentés, amit most kaptam meg, ami arról szól, hogy Burma déli részén a az elmúlt néhány hónap alatt hány gyermeket kényszerítettek a katonaságba. Május és augusztus között legalább 40 gyermeket kényszerítettek a katonaságba az S.P.D.T. hadseregébe. Egyetlen faluban 40 polgári lakost kényszerítettek a milíciába, akik közül 15-en gyermekek voltak. Burma más területein az elmúlt fél év során Legalább két gyereket kényszerítettek gyermekkatonai sorsra. És volt egy gyerek, aki nem akart csatlakozni a katonasághoz, őt meggyilkolták. Úgyhogy ezért szeretném elmondani azt, hogy még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy rendkívül sürgősen kell Európának határozottan lépnie, az emberi jogok és a demokrácia érdekében. Mert ha Európa nem vállalja fel a vezető szerepet, hanem csak várakozó álláspontra helyezkedik, akkor a lehető legrosszabbra számíthatunk. Egyre nagyobbak lesznek a konfliktusok, az emberjogi túlkapások bormában és az úgynevezett megválasztott parlament Burmában, amelynek legnagyobb része katonas, katonai ö, képviselet, ö, egyszerűen csak egyszerűen eltünteti a kisebbségi jogokat a, a határok mentén. A legjobb esetben a helyzet nem változik. Annak ellenére, hogy a parlamentben egy maroknyi ember talán felszólalhat az érdekükben. Hatalmuk azonban nem lesz arra, hogy megváltoztassák a helyzetet, mert szükségük van a nemzetközi nyomásra. Ha segíteni akarunk a burmaiaknak, valamilyen hatalommal kell felruháznunk őket, nevezetesen hogy Európa erőteljesen képviselje az emberi jogok, illetve a demokrácia ügyét Burmában. Hát sok mindent szeretnék még mondani, de azt hiszem, hogy Ben Rogers és Zója Pan már e- mindent elmondtak. Teljes szívemből támogatom ajánlásaikat, Burmának most pontosan erre van szüksége, és rá kell mutatnunk arra, hogy az emberiség elleni bűntettek, az emberi jogok sárba taposása Bormában arra ösztönzi a nemzetközi közösséget, hogy képviselje ügyüket, hogy az emberi jogokat biztosítsák, hogy felvessék ezeket a problémákat, hogy komolyan vegyék őket, és hogy végre a katonai rezsim megértse, hogy további bűncselekményeket nem követhetnek el. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Stotard asszony. Teljesen világos ajánlásokat és követeléseket hallottunk az Európai Unióban. Hamarosan az Európai Bizottság képviselőjét is hallani fogjuk ezekkel kapcsolatban. De először két csoportot szeretnék üdvözölni itt körünkben. Látom, hogy a nemzetközi szervezetek tolmácsképviselői ülnek az utolsó sorokban, úgyhogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy hozzánk jöttek el látogatóba. Tudom, hogy nagyon fontos ö, szervezeteket képviselnek, mint az Nemzetközi Világszervezet, a Világbank, a Nemzetközi Munkajogi Szervezet, és a volt Jugoszlávia e, ellen elkövetett bűncselekmények nemzetközi bírósága. Nos, ami az emberjogi harcosokat illeti, az EU Burma irodaképviselő is itt vannak. Meg szeretném kérdezni, hogy esetleg egy-két percben szeretnének-e szót kérni. Ha igen, akkor kérem. Parancsoljon egy rövid nyilatkozatra önni a mikrofon. Rendszerűen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást a mai ülésre. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetünk. Myanmarból tegnap érkeztünk. A kollégáim a civil társadalmat képviseljük Myanmarban. Tisztában vagyok vele, hogy csak pár perc áll rendelkezésemre, éppen ezért röviden néhány fontos pontot szeretnék csak megemlíteni. Annak ellenére, hogy nincsen megfelelő intézményi szerkezet, a burmai civil társadalom fellép az emberi jogok és a demokrácia érvényesítése terén Burmában. Arra törekszünk, hogy alulról építkezve az intézményfejlesztés révén minél többen részt vehessenek a demokratikus folyamatokban. Az emberek felhatalmazása nem pusztán abban merül ki, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek. Ha az EU és az EU intézményei meg akarják védeni az emberi jogokat eh, Burmában, akkor fel kell lépniük eh, azon szervezetek mellett, eh, amelyek ezt az ügyet szolgálják, nevezetesen a civil szervezeteket, amelyek az emberi jogokat és a demokratikus értékeket képviselik, és elősegíthetik Myanmaron a békét és a fejlődést. Azt hiszem, most érkezett el az ideje, hogy erősítsék, megerősítsék a civil társadalom támogatását Myanmaron, a civil szervezeteket, annak érdekében, hogy jobb feltételek között képviselhessék az előbb említett értékeket. A különböző marginális csoportok számára fokozni kell a segélyt, és támogatni kell a szabad sajtót, valamint a képzést és oktatást. Annak érdekében, hogy a részvételi demokrácia erősödhessen. Fenn kell tartani a nyomást, e tekintetben, és az emberi jogokat képviselő civil szervezeteket kell támogatni. Tovább kell folytatni az intézményes reformokat, a különböző ágazati reformokat is be kell indítani. És erre mindenféleképpen szükség van az emberi jogok védelme és a demokrácia érvényesülése érdekében Burmában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ide látogattak Brüsszelbe, és eh, én tudom, hogy önök az Európai-Ázsiai fórumon eh, az ázsiai, ASEAN eh, folyamat részeként részt fognak venni, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk arra a hogy meghallgassuk az önök elvárásait, milyen már mit tud felvetni ezen dialógusban. És akkor most átadnám a szót a Európai Bizottság külkapcsolatokért felelős főigazgatója munkatársának, Gillespie úrnak a szót, és úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépését követően a külügyi szolgálat, mint új intézmény meg fog alakulni. Tehát nagyon jó lenne meghallgatni a véleményét, ami nem különül el a tanács és a parlament esetében, és az ön által elmondottak gondolom tükrözik Lady Ashton álláspontját és Gillespie úr. Köszönöm szépen, Hautala asszony, a meghívást. Azt hiszem, nagyon időszerű ez az ülés. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előttem szólókat, most nem akarok egyenként kitérni a megtorlások konkrét er- eseteire, a gazdasági helyzet romlása, a gyermekek alultápláltsága, az egészségügyi szolgáltatások hiánya, mindez önmagáért beszél. És azt hiszem, hogy az sem különös, hogy Lady Ashton igen komoly érdeklődést mutat a helyzet iránt. Csak annyit elég megjegyezni, hogy Ban Ki-moon főtitkár eh, baráti köre nemrégiben ülésezett, az, az ASEAN országok, Kína és India is ragaszkodott ahhoz, hogy eh, pozitívan álljunk ahhoz, hogy a változás valamelyest beindul, eh, gondolva itt a közelgő választásokra, de itt komoly csalódottságunknak is hangot kell adni, és a kínaiak is rávilágítottak arra, hogy ezek a választások hogyan lehetnek tisztességesek, hogyha az ellenzék képviselőinek zöme börtönben ül. Most egy kicsikét visszalépve, két módon lehet tekinteni a választásokat, és itt ma délelőtt erről már hallottunk. Először is már eleve hamisítottnak minősítjük ezeket. Sok tagállam ezt az álláspontot képviseli, legalábbis kifelé. És azt hiszem, hogy nagyon nehéz döntésre kerül majd sor Aung San Suu Kyi és pártja kapcsán. Lehet, hogy ők vitatni fogják az el, a választások eredményét. Azt azonban el kell mondani, hogy a nehézségek ellenére a bizonytalan kilátások ellenére fontos, hogy valamiféle előrelépés történik a mostani nehéz helyzetből. Debi említette az egyes tagállamokat, de még talán fontosabb megjegyezni, hogy Burmában nem csak a civil szervezetek, amelyek erősödnek és amelyeket támogatnunk kell, hanem a legutóbbi adatok szerint kb. 260 jelölt indul demokratikus, úgymond demokratikus pártokként, vagy legalábbis olyan pártokként, amelyek nincsenek a hatalom zsebében. Tehát kb. 250-260 jelölt kampányol, mégpedig nagyon nehéz körülmények között. Nem csak a jelöltség költsége óriási, hanem egyszerűen a kampányt is korlátozza a hatalom. A kampányt ilyen helyzetben a kampányra nagy részt rányomja a katonai agenda a bélyegét. Azt hiszem, hogy helytelen lenne, ha ezeket a szempontokat nem vennénk figyelembe, és nekünk mindent meg kell tennünk az ilyen erőfeszítések segítésére. Egyfajta surlódás vagy konfliktus alakult ki azok között, akik a választásokban komolyan részt akarnak venni, illetve akik ezt elvetik. Ez nem lehet egy nulla kimenetelű játék meg kell hallgatnunk azokat, akik már a válaszok eletekben működtek. Hiszen ha ezeket a dolgokat figyelmen kívül hagyjuk, ez pusztán a katonai hatalommal már hajtja a vizet. Természetesen mi elemezni fogjuk majd az eredményeket, ehhez időre lesz szükség, és úgy ítéljük, hogy jövő elejéig nem tudunk biztos ítéletet alkotni. Ebi is elmondta, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy az ellenzéki pártok mondjuk 5 vagy 10 százalékot sikerül majd elérniük, hanem arról is szó van, hogy az új úgymond civil kormány milyen jogszabályokat fog bevezetni, hogyan irányítja a gazdaságot, erre pedig idő van, hogy meg tudjuk ítélni. Van bizonyos remény arra, hogy a választásokat követően a kormány enyhíteni fog az emberi jogi helyzeten. Ez lesz talán a leggyorsabb fejlemény, de ezt is az idő fogja eldönteni, ezt is majd meg kell vizsgálnunk. Addig is nagyon fontos, hogy támogassuk az ott élőket. Egy delegáció az ECO keretében oda fog látogatni a következő hetekben. Meg kell vizsgálni, hogy Kelet-Burmában, a táj határon hogyan lehet jobb hozzáférést biztosítani számukra, amire korábban nem volt mód. És akkor most Hadd térjek át a vizsgáló bizottság kérdésére. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a miniszterek tanácsa áprilisban megvitatta Burmát, Myanmart, és a tanács újra megerősítette Ban Ki-moon támogatását. És szeretném kiemelni, hogy annak ellenére, hogy az eh, azon állítás ellenére, hogy az EU puhán kezeli ezt a kérdést. Az EU minden lehetséges fórumon felvetette az emberi jogi kérdést a burmai hatóságok felé. A politikai főnököm, eh, Ashton főképviselő asszony találkozott a külügyminiszterrel májusban, de a szomszédos országokkal országokkal, és találkozott Kínával, Indiával, Tájfölddel. A plenáris üléseken, az ASEAN csúcs találkozókon, a kétoldalú találkozókon Barroso úr és Van Rompuy is felveti ezeket a kérdéseket az ASEAN keretében, illetve az ázsiai vezetőkkel folytatott megbeszélések során. Azt hiszem, hogy én magam is elmondhatom, hogy sok hosszú éjszakát végig tárgyaltam, és azt szeretném leszögezni, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy ilyen nehéz helyzetben valós változást érjünk el az emberi jogi helyzet terén. Ami a pedig a jövőt illeti, az emberi jogi képviselőink a tanácsban, illetve a bizottságban kapcsolatba léptek már önökkel a vizsgálóbizottság kapcsán. Számunkra a fő próba az, hogy ez milyen változást idézhet elő a helyszínen. Mit tehetünk, ami valóban hatással lehet a tényleges helyzetre? A kérdés összefügg az időzítéssel, azzal, hogy az egyes választókörzetekben milyen segítséget nyújtunk. Kína egyértelművé tette, hogy egy ilyen kezdeményezések nem támogatnának. És miután Burma milyen már az ICC-nek nem tagja, ezt a kérdést a biztonsági tanácsban kell felvetni. Vannak egyéb szempontok is, most nem kívánom ezeket mind részletesen felsorolni, de csak annyit, hogy nem zártuk ki ezt a kérdést, és az ENSZ sem. Kurt campbell többször kapcsolatba léptünk, és ő azt mondta, hogy az ENSZ nem zár ki semmit ebben a kérdésben, de megvárjuk a novemberi eredményeket. Úgyhogy mi is küzdünk az idő problémájával, azzal, hogy hogyan lehet megfelelő álláspontokat kialakítani a biztonsági tanácson belül. De a lényeg az, hogy meg kell várnunk az eled, a választások eredményét, illetve hogy ezt követően a kormány milyen lépésekre szánja el magát. Szoros figyelemmel fogjuk majd a helyzetet követni. Még néhány kérdésre szeretnék kitérni. Először is az ENSZ erőfeszítések elsődlegességét említeném. A párbeszéd Kurt campbell és az elkötelezettség az EU részéről is támogatandó. Mindezt úgy kell értékelni, hogy mi támogatjuk az ENSZ erőfeszítéseit. Én várom, hogy egy erőteljesebb EU-ENSZ fellépésre kerüljön sor, de el kell kerülni, hogy esetleg hibás üzeneteket közvetítsünk a helyi sajtó felé, amiben amiből esetleg az következhet, hogy hamis várakozások alakulnak ki a választásokat követő segélyeket illetően. Ami pedig a szankciókat illeti, semmiféle szándékunkban nem áll ezek lazítása a választásokat követően. Én személy szerint úgy gondolom, hogy még csak szóba se jöhet a közös álláspont módosítása, mindaddig, amíg nem látunk meggyőző bizonyítékokat a valós változásokra. Ezeket a szankciókat fenn kell tartani, és pusztán a választások ténye miatt nem alakulhat ki egy olyan álláspont az EU-n belül, hogy ezeket lazítanánk. Egyetértek Debivel az ASEAN-nal kapcsolatosan elmondottakban, az amerikai bejelentést némileg sajnálatosnak lehet tekinteni, ami a miamari hatóságokkal folytatott párbeszéd fokozását illeti. Itt esetleg az a benyomás kell az a benyomást kelteti, hogy ezeket fellazítják. Nagyon örülünk, és reméljük, hogy az itt jelenlévő kollégák figyelembe veszik azt, hogy Szingapurt és Tájföldöt is erőteljesebben rá kell bírni a gazdasági szerepvállalásra Myanmar tekintetében. Ami az ASEAN kontextusát illeti, mi egyértelműen fogunk fogalmazni a tekintetben, hogy mit várunk az ASEAN-tól, mit tehet a választásokig még meglévő pár hétben. Már igen sok időt igénybe vettem, elnök asszony. Úgyhogy itt le is zárnám. Köszönöm. Köszönöm szépen Gillespie úrnak az Európai Bizottság nevében szólt azt hiszem, hogy változatlan az az alapvető probléma, hogy egy egységes Európai Uniós külpolitikára lenne szükség, és még mindig azt hallgatjuk, halljuk, hogy egyes tagállamok így gondolkodnak, más tagállamok amúgy. Egy kicsikét kellemetlen számunkra, hogy nem nevezzük meg az egyes táborokhoz tartozó tagállamokat. Az európai polgárok pedig sajnálatos módon nem látják, hogy mi történik azon kísérlet mögött, hogy megteremtsük ezt az egységes külpolitikát. Nagyon jó lenne, hogyha világosan látnánk, mely tagállamok melyik táborba tartoznak. És akkor most elérkezett az ideje, hogy a képviselőink kapjanak szót. Gomez asszony az első a hozzászólók listáján. Um, Elnök asszony, azt hiszem, azt is elmondhatom, hogy én is sokat közöttem azért, hogy Burma bizony a napirenden legyen az emberi jogsértések tekintetében. 88-ban én voltam azok között az egyik, aki nagyon keményen dolgozott, hogy a ma már nem működő emberi jogi bizottságban fölvegyék Burmát a napirendre. Hát akkor még csak 12 tagállammal dolgoztunk. És azóta is folyamatosan követtem az eseményeket, és megpróbálok mindenütt segíteni, bárhol is vagyok. Ázsiában, az ENSZ biztonsági tanácsában, és így tovább. Ázsiában 2002-ben jártam, és Burmában nagyon sokat tudtam utazni. Azt hiszem, hogy az elismerésem csak erősödött a burmai emberek iránt. Nagyon békés, kedves népről van szó. És ezzel szemben áll a, ez a brutális diktatúra. Egyfajta brainstormingban vettem részt 2009-ben, amit az ENSZ szervezett Koreában, Burma témájában. Ez, volt, ez egy elég bátor lépés volt. Ez volt az első alkalom, hogy egy kis gyakorlatot, de mégis valamit megszerveztek Ázsiában, ami Burma témájával foglalkozott. Természetesen ebben a parlamentben, én dolgozom a biztonsági tanácsban is, most ebben a parlamentben dolgozom, tehát már többször tárgyaltunk nehézségeket, ugye mindenki emlékszik arra, amikor a ciklon elérkezett Burmára, és hatalmas károkat okozott, és tudjuk, hogy hogyan viselkedett ez a katonai junta. Nem engedte a nemzetközi segítséget a néphez eljutni, a katonaság pedig nem tett semmit. Az Európai Uniónak a retorikája igen kiváló, de az az igazság, hogy amikor a cselekvése kerül a sor, akkor nem túl hatékony. Volt még olyan alkalom, még a múltban az is előfordult, hogy nem volt ennyire világos a törésvonal a tagállamok között. Most ez a törésvonal nagyon világos, és erre meg is van a magyarázat. Kína az oka a véleménykülönbségeknek. Kína. Szeretnék tudni, hogy ki melyik oldalon áll? Nézzék meg a Kína politikát. Itt Kína irányítja a helyzetet Burmában gazdaságilag és politikailag támogatja a rendszert. Tehát Kína a kulcs Burmában. Tehát egész egyszerűen Burma helyzetét nem lehet megoldani Kína nélkül. A legutóbbi állásfoglaláson dolgozók egyike voltam, és én ragaszkodtam ahhoz, hogy mindenképpen vegyük be az ENSZ külön megbizotjának az ajánlásait a szövegbe, tehát hogy erre hivatkozzunk a háborús bűnökre. Ez, ez egyébként a korábbi külön megbízott ajánlása is volt, hogy a háborús bűnök nem tolerálhatók, és egész egyszerűen dühítő, hogy semmi nem történt. És az Európai Uniónak bizony komoly felelőssége van, az ENSZ-nek is. Az ENSZ-ben az EU tette meg azt a lépést, hogy ezt a rendszert elfogadják. Ez egy olyan rendszer volt, amit Kína támogatott, és az EU nem tiltakozott határozottan. Most viszont az USA-val együttműködve kellene, hogy fellépjen. Szembe kellene szállni ezzel, tehát a háborús bűnöket nem lehet elfogadni, amelyet ez a katonai rendszer elkövetett, el kell őket számoltatni. És természetesen Kínára is nyomást kell gyakorolni a kérdésben. Én tudom, hogy Kínát is foglalkoztatja az, hogy milyen imázs alakul ki. Mert egyébként Kína nem hagyta volna, hogy az Albasír eh, ügy a biztonsági tanácstól az ICC-ig eljusson. Én megköszönöm a mai előadók hozzászólását, és egyetértek velük abban, hogy az ASEAN, a dél-kelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége nagyon fontos. Hogyha az Európai Unió puha diplomáciát folytat, akkor az ASEAN is így fog eljárni. Ezért kell az Európának és az USA-nak határozottan és következetesen föllépni és elszámoltatni mindenkit. Indonézia az ASEAN-ban nagyon nagy hatalommal bír, kulcsfigura és demokratikus ország. Tehát Indonézia bevonásával lehetne nagyobb nyomást gyakorolni. A megfelelő módszert alkalmazva Indonéziát is be kellene vonni a konzultációkba az USA és az EU között, hogyha ezt tesszük, akkor én meg vagyok győződve arról, hogy Indonézia sokkal proaktívabb módon lépne fel az ASEAN-ban. Az is a meggyőződésem, és örülök annak, hogy a bizottság képviselője is megemlítette, hogy szó sem lehet a szankciók puhításáról. Tehát én is azon a véleményem vagyok, hogy mondjuk hosszú távon a szankciók nem működnek, hiszen látjuk, hogy a politikai akarat hogyan működik, tehát az ENSZ-en keresztül lehet a rezsimmel szembeszállni, és a bűncselekmények ügyekkel kapcsolatos elszámoltatás fontos. Szerintem az Európai Uniónak sokkal hatékonyabban kellene fellépnie minden eszközzel, annak érdekében, hogy humanitárius segítséget nyújtson, hogy az emberi jogi, jogvédő szervezeteket támogassa. Én miután 2002-ben Burmában jártam, ugye akkor felismertem, hogy az ellenzéknek bizonyos szempontból nem volt igaza. azt kérték, hogy Burmával mindenki szakítsa meg a gazdasági kapcsolatokat. Szerintem a helyzet megváltozott, föl kellene használni a gazdasági kereteket is. Tehát minden eszközt, ami a kezünkben van, igénybe kellene venni annak érdekében, hogy a burmai népet támogassuk. Tehát azokat, akik a demokráciáért, az igazságszolgáltatásért, az emberi jogokért küzdenek az etnikai csoportok képviselőinek a bevonása ebbe a folyamatba egyszerűen életbevágó. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és most Pródi úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel követtem az eddig elhangzott felszólalásokat, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy a feladatunk. Azért mondom ezt, mert ez egy rendkívül tragikus helyzet, amivel szembe találjuk magunkat, és mély együttérzéssel is viseltetünk a nép iránt. Többféle módon tettük ennek a tanúbizonyságát. Szükség van arra, hogy Burmában a demokráciát támogassuk. Tehát én szeretném kifejezni a szolidaritásomat, és azt is, hogy rendelkezésre állok bármilyen munkára, annak érdekében, hogy a helyzetet javítsuk. Az előttem szóló kolléga elmondta, hogy Kínának is felelőssége van az ügyben. Hát tessék, most megint egy olyan helyzetben tanul, találjuk magunkat, ahol rendszerez, valaki rendszer szerűen cselekszik, szinte ez Kína részéről már e, egyfajta határozott szándék arra vonatkozóan, hogy a burmai energiaforrásokat feltárja. Tehát ez a célja. Mondjuk így, hogy szeretné biztosítani Kína saját magának az energiaforrásokat, semmi mással nem foglalkozik, csak a saját érdekeivel, nem érdekli azt sem, hogy diktatórikus kormány van hatalmon, hát sokkal egyszerűbb így megállapodást kötni egy ilyen kormányjal, sokkal könnyebben és gyorsabban lehet, és ez Kínának az érdekében is áll. Tehát a probléma, és én szeretném ezt is felvetni, hogy a probléma ebben áll. A mi fellépésünknek milyennek kell lenni? Ki kell, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy az emberi jogok védelmének van egy másik fajta aspektus, amit hangsúlyoznunk kell. És itt az energiaforrásokra gondolok tapasztaltam, hogy ugye a lakosság ezen jogait korlátozzák. Ez egy alapvető emberi jog, és ez pedig a természetes erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés joga mindenkinek az egyenlő joga, és a jövő generációkat is ideértem. Hát ebben az értelemben egy ilyen típusú fellépés, hogyha akarjuk, akkor közvetlenül is megvalósítható de így biztosítani tudjuk, hogy meg tudjuk védeni ezt az országot, Burmát, attól, hogy a saját energia forrásaitől megfosszák, tehát fel tudja tartani majd a demokratikus fejlődést az energiaforrásaihoz, hogyha hozzáfér. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pródi úr, mondja az elnök asszony, mivel többen nem kértek szót a képviselők közül, és el kell mondjam, hogy meghívtuk ide az az viselőit is. Ez most már standard gyakorlat, hogy szeretnénk a munkánkat a földrajzi delegációkkal koordinálni. Tehát azt hiszem, hogy itt lenne az ideje, hogy az ASEAN képviselőinek is megadjuk a szót. Van két vendégünk, akik ma eljöttek, és átadnak nekik a szót. Hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy az európai parlamenti képviselők már igen sokat dolgoztak ezen az ügyön, ők is megtették a javaslataikat, az Európai Unió, a bizottság képviselője is elmondta a véleményét. Egyelőre nem teljesen világos még minden. Önök nyugodtan kommentálhatják ezeket az elhangzott véleményeket is. Elhangzott az is, hogy hiba volt külön a Faszinót, azt hiszem, elküldeni Burmával. Nem tudom, hogy ezzel egyetértenek-e, vagy mi a véleményük. Nagyon örülnék, ha ezt is kommentálnák. Tehát Rogers úrral kezdjük. Well, thank you very much. Nagyon köszönöm a szót. Először is szeretném üdvözölni az elhangzottakat, különösen a bizottsági ö, nevezetesen, hogy a szankciók enyhülnek, addig, amíg jelentősen nem javul a helyzet Burmában, és ezt üdvözlöm. Csak néhány dologra szeretnék reagálni, amit a bizottság fogalmazott meg, ha szabad. Ami az ajánlást illeti, hogy legyen egy bizottsági vizsgálat. Lehet, hogy rosszul hallottam, de azt hiszem, hogy Gaspi úr azt mondta, hogy ez Kína támogatása kell az ENSZ biztonsági tanácsában. Én úgy tudom, hogy mindenképpen lehetséges ez, és megpróbáljuk ezt elérni, hogy a bizottság vizsgálatot folytathasson az ENSZ közgyűlése segítségével. És Kína vétója ezt nem állíthatja, és nem tudja, nem kellene megállítani, legalábbis az idén ezt megpróbáljuk. Tehát szeretem volna korrigálni ezt a kérdést. Aztán Színasszony a választásokra utalt. Gresby úr azt mondta, hogy az EU majd meglátja, hogy mi történik a választások során. Hát nyilvánvaló, hogy bizonyos szempontból ez érthető álláspont, de úgy gondolom, hogy az adott helyzetben Burmában nem kellene várnunk, mert a 2008-as alkotmány és az idei választási törvény világosát teszi, hogy mi fog bekövetkezni. Gyakorlatilag 25% a mandátumoknak a katonasági immunitást élvezhetnek az alkotmánynak köszönhetően, úgyhogy az eredmény teljesen világos, hiszen Debi említette, hogy nagyon sok kisebbséget már is kizártak a választásokból. Úgyhogy a választásokra várni egyáltalán nem szükséges, egyértelműen nyilatkozhatunk most is, és elítélhetjük a választásokat. Elnök, köszönöm szépen, Rogers úr, Fánasszony. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt 20 év alatt az ENSZ puha ö, hozzáállása semmit nem segített Burmán. Az EU ugyanezt teszi, és Faszino úr az ázsiai országokat az Európai Uniós politika segítségével közelíteni kívánja, hogy közös alapon találják meg a megoldást Burma számára. Az EU-t viszont az ASEAN-hez közelítette a burmai diktatúrával szemben, ugyanis nagyon puha politikát folytat. Ez nem segít. Ezért kell nagyon jól koordinált, egységes, ENSZ vezette hozzáállást kialakítani Burmával kapcsolatban, hogy a rezsimet arra kényszerítse, hogy lejön a tárgyaló asztalhoz. Ansan Suu Kyi demokratikus mozgalmát kell segíteni, és a többieket Burmában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most Stutter asszony következik. Köszönöm. Ismételnem kell, hogy bár vannak elemzendő dolgok a választásokat követően, egyértelmű abból, amit Ben Rogers és én is elmondtunk, Tudjuk, hogy nem valószínű, hogy mi fog bekövetkezni. Már is fel kell készülnünk arra, hogy ott a helyszínen lépjünk fel. Nem várhatunk ö, nagyon fontos kérdés a demokrácia és az emberi jogok helyzete. A másik dolog az, hogy Kína most már kezdi ugyanazt érzékelni, amit az ASEAN. Az ASEAN azt tanulta ebből, hogy lehet, hogy a burmai rezsim ö, rossz ellenség, de a lehető legrosszabb barát. Kína is érzékeli ezt, és elképzelhető, hogy ugyan a nyilvánosság előtt rezzenéstelen arccal tekint erre, egyértelmű, hogy egyáltalán nem örül annak, hogy felborult a stabilitás abban az országban, ahol a katonai rendszer nagyon komoly nemzetközi büntetteit fémjelez, büntettei fémjeleznek bátornak kell lennünk, mégpedig most, és megfelelő elveket kell megfogalmaznunk. Ugyanis olyan helyzetet élünk át, ahol változtathatunk a helyzeten, és a megfelelő megoldás, amíg a legkeményebb követ is szét lehet verni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Szother asszony. Nem tudom, hogy a bizottság vagy az Európai Unió szeretne röviden még szólni, mert nagyon sok ö, megjegyzést hallottunk már a nagyon puha-puha hozzáállásról. Talán most már szankciókról kellene beszélnünk. Ö, mit gondol ön? Nagyon köszönöm. Engedje meg csak néhány nagyon rövid megjegyzést. Ami a közgyűlést illeti, gondolkoztunk rajta. De lehetnek más problémák is, amelyek még nagyobb gondot okozhatnak, mint a biztonsági tanács. De ez eléggé komplikált, nem vagyok szakértője, nem akarok ebbe belemenni most. Mindenesetre felmerült, mint lehetőség. És ez állandó folyamat, kapcsolatban vagyunk az amerikaiakkal is. Ön is említette Úgyhogy ez folyik. Ami a választásokat illeti. Most is ki lehetne nyilatko- nyilvánítani, hogy mi a helyzet a választásokkal. De én attól tartok, hogyha ezt most megtesszük, akkor ö, lezárjuk a lehetőséget azok előtt, ö, akik azt mondták, hogy Hát nehéz lesz ez a választás, mert ott van a katonai befolyás, de talán valamit lehet változtatni. Tehát az ő kezüket kötnénk meg. Aztán úgy gondolom, hogyha normálisabb, intelligensebb, elhivatottabb ö, személyiségek ö, jelennének meg, akkor az nyilván ebből a folyamatból ö, kerülne ki. Véletlenül Úgyhogy nem igazán tudjuk, hogy kik kerülhetnek a felszínre. A második dolog, szeretnénk ezt megvárni. Ez csak néhány hónap kérdése, nem kell már sokat várni, de szerintem meg, meg kell várnunk, hogy merre induljunk a jövő év elején. Előző hozzászólásomban e- e- nem említettem Fassino urat, aki óriási munkát végez, amióta kinevezték az akkori főképviselő Szolana úr által. Hiszen rendszeres kapcsolatokat ápol az ézián országokkal, Kíniával, Indiával és más ázsiai országokkal, akik közel vannak ehhez a földrajzi ponthoz. Ö, jelentős üléseket ö, szerveztünk már, de rendszeres kapcsolatot ápol, ahogy említettem, velük. Azt nem fogadnám el, hogy az Ázian oldaláról ő puhította volna fel a helyzetet. Az akkor történt, amikor az amerikaiak bejelentették, hogy Kurt Campbell veszi át a feladatot, mi meg bejelentettük, hogy magas szintű elkötelezettséget szeretnénk. Az Ázien úgy tűnt, úgy tekintett erre, mint puhulásra, és a szingapúriak és a, a tájföldiek, akikkel találkoztam a hatóságok részéről, úgy érezték, hogy az EU kezd felpuhulni. Szeretnénk, hogyha megszabadulnának ettől az elképzeléstől. Kína nem becsülném azért túl, vagy nem kölcsönöznék túl nagy jelentőséget ennek. Nagyon sok forráson keresztül próbáltuk felmérni a kínai helyzetet, és úgy gondoljuk, hogy a beruházási értekek a gáz infrastruktúrára korlátozódnak, és szüksége van arra, hogy a burmai katonaság a határmenti kérdést megfelelően kezeli. Nem hiszem, hogy Kína eljutott már abba a stádiumba, amikor úgy érzi, hogy ideje lenne megszabadulni a katonai huntától. Szerintem így jobban érzi magát Kína. Köszönöm szépen Gillespien úr a hozzászólását, mondja az elnök asszony. Csak egy gondolatot engedjenek meg, bár nagyon nehéz összefoglalni az eddigieket. Nagyon nehéz ö, bízni ö, ebben a választásban, ez hiba lenne, és az Európai Parlament ö, a ö, büntettekkel kapcsolatban ö, független vizsgálatot kért, mert hisszük, hogy minden diktátornak tudnia kell ezen a földön, hogy eljön az a nap, amikor majd felelősségre vonják, ennek több módja van, úgyhogy várjuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbírósághoz egyre több ország csatlakozzon, és ugyan ezt az elvet képviselje. Úgyhogy szerintem a parlamentnek továbbra is nyomást kell gyakorolni az EU-ra, hogy működjön ez a nemzetközi vizsgáló bizottság. Mert ezek a túlkapások, ezek döbbenetesek, és újra és újra olyan történeteket hallunk, amelyeket nem lenne szabad ezen a földön hallani. Úgyhogy még egyszer köszönöm Rogers úr, köszönöm, hogy beszámolt a könyvéről. Biztos vagyok benne, hogy sokan el fogjuk olvasni a, a valódi történetet erről a diktátorról. Úgyhogy nagyon köszönöm. Nos, azt javasolnám, hogy először néhány közleménnyel kezdeném, amit nem tettem meg az ülés elején, és aztán Andrikine alelnök asszonynak adnám át a szót, mert az ő éves jelentését kellene megvitatni. Hadd mondjam el, hogy az éves jelentés rendkívül stratégiai jellegű eszköz az Európai Parlament kezében, annak érdekében, hogy az Európai Unió emberjogi politikáját alakítsa. Ezt követően fogjuk a Nyugat-Balkán kezdeményezést megvitatni Hukan úr vezetésével. Tehát tegnap a külügyi bizottság összeült, és Rosalind Mastens asszonynal tárgyalt, akit az EU külön megbizott pártjává jelöltek ki Szudánban, és én magam is tudtam vele találkozni magánjellegű találkozón egy nappal azelőtt. Nagy benyomást gyakorolt rám, hogy mekkora tapasztalattal rendelkezik, és hogy mennyire elhivatott az emberi jogok védelme mellett Szudánban, és biztos vagyok benne, hogy az EU delegáció ezt mind meg fogja erősíteni, úgyhogy ez nagyon jó hír volt. Találkoztam Ali Agab Abdel Monim Elgag szudáni emberjogi harcosokkal is, akik szintén az EU-hoz látogattak, és több ö, ö, személyiséggel tárgyalnak. Meg kell mondanom, hogy Rosalind Masten asszony kinevezésében ők is nagyon bíznak Szudánban. Úgyhogy Türkmenisztáról szeretnék néhány szót szólni, mert mindannyian tudjuk, hogy az Európai Parlament a partneri és együttműködési egyezményről tárgyal Türkmenisztánnal. Tegnap a külügyi bizottság megtárgyalt egy jelentéstervezetet, amelyet Nikolaj asszony készített. Széles körül az egyetértés, hogy az albizottság mielőtt az AFET elfogadná a jelentést, időt szán arra, hogy alaposan megvizsgálja az emberjogi helyzetet, illetve azt, hogy a partner és együttműködési egyezmény mit tett annak érdekében, hogy támogassa az emberjogi eh, helyzetet, vagy egyáltalán tudja-e. Úgyhogy, ha mondhatom így, megkaptuk a, az engedélyt arra, hogy eh, külön meghallgatást eh, szervezzünk ebben a témában, és remélhetőleg ez az október 14-i következő ülésen sikerül is az eladó hozzájárulásával. Nagyon sok képviselő azt mondta, hogy közelről kell megvizsgálnunk ezt a partneri és együttműködési egyezményt, ugyanis ez precedens értékű lesz. Precedens értékű abból a szempontból, hogy az Európai Parlament hogyan tudja felmérni az emberi jogok előmozdításának lehetőségét, hogyha bizonyos országokkal további együttműködést alakít ki. Olyan országokkal, ahol eléggé rosszak az ilyen jellegű tapasztalatok. Úgyhogy szeretnénk hogyha tényleg befolyásolhatnánk ezt a döntést, mert a parlament ezt az egyetértés koncent eljárás keretén belül fogja vizsgálni. De ez majd egy kicsit több időre lesz szükségünk. Azt szeretném még megemlíteni, hogy meghívtak a jogi és emberjogi bizottságba a az Európa Tanácsban két héttel ezelőtt Grúziában, Tbilisi-ben voltam, és el kell mondanom, hogy egyre inkább az a meggyőződésem, hogy szorosabban kellene a parlamenti közgyűlésre együttműködnünk. Dick Martival tárgyaltam, aki kiváló munkát végez ebben a bizottságban. Nagyon sok témával foglalkozott, például a CIA is hozzátartozott, aztán a jogi orvoslás hiánya az északi kaukázusban. Úgyhogy szerintem több okunk is van arra, hogy meghívjuk őt az elkövetkezendő időszakban valamelyik, vagy több ülésünkre is. Talán egy közös ülést is ö, szervezhetnénk ezzel a bizottsággal, mert nagyon hasonló ö, területtel foglalkozunk az idő legnagyobb részében. Azt is el szeretném mondani, hogy az Európa Tanács hozzánk fordult, hogy segítségünket kérje a roma kérdésben egy közös ö, projekt kialakításában, és úgy tudom, Reding biztos üdvözli ezt az együttműködést. Úgyhogy erről is tudnunk kell, megint csak egy közös pont, ahol az Európa Tanács nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, úgyhogy egyel több ok, hogy értékeljük kiváló munkáját egy ilyen fontos probléma megoldása segítségével. Akkor most Andrei Kine alelnök asszonynak adom át a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmét az albizottság minden tagjának Alim Abdiljim ügyére, egy ujgur aktivista ügyére, akit az ujguri régióban, Szincsánban 2006 óta van fogságban, kínozzák és jogtalanul tartják fogva. Független kínai források szerint igen súlyos egészségügyi problémákkal küzd, és komoly lelki traumán esett át ugyanakkor mindenki becsukja a szemét ezelőtt az eset előtt, nem kap orvosi ellátást, és hogyha ugyanez a helyzet fennmarad, akkor az élete is veszélybe kerül. Úgyhogy úgy gondolom, azonnali lépésre van szükség, és szorgalmaznunk kell a kínai hatóságok felé a kínások, kínzásokkal való felhagyást, illetve hogy biztosítsák számára az egészségügyi ellátás legalább azt, hogy egy orvos megvizsgálja. Elnök asszony, köszönöm, Andrekina asszony, a nagykövetnek fogunk majd egy levelet írni. A mostani beszámoló kapcsán hadd jegyezzem meg, hogy Veria Kadir asszony az Ujgur Világkongresszus felé írt egy nagyon érdekes jelentést, anyagot. A Biskeki múlt hétben megrendezett Nemzetközi Filmfesztiválon egy film vetítését félbeszakították, mert a kirgiz biztonsági szervezetek úgy gondolták, hogy ezt nem lehet bemutatni. Tehát ez egy eléggé önkényes cenzúra. Ennek ellenére a filmet sikerült megnéznem, nem Biskekben, hanem otthon, és ez egy rendkívül mély hatást gyakorló film volt, egy különböző visszaéléseket elszenvedő nőről. Tehát ezekre az ügyekre biztos, hogy vissza fogunk térni. És most Rinaldi úrnak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, ami az újkor ügyet illeti gondolom, hogy ön is tudja, hogy az ujguri világkongresszus most jelölt ki egy állandó képviselőt Brüsszelben, aki néhány évig itt lesz. Néhányan már találkoztunk is vele, és talán jó lenne, ha meghívnánk őt ide egy rövid prezentációra, a bizottság egyik ülésére és ami a türkmenisztáni kiváló kezdeményezést illeti. Mindig is arról panaszkodunk, hogy nincsenek konkrét eszközeink az emberi jogi politika megvalósítására, illetve a megállapodások szerintem olyan eszközt jelentenek, amelyeket sokkal körültekintőben kéne felhasználnunk. A meghallgatás nagyon fontos lehet a döntéshozatal folyamatában, itt a házban. Nagyon sok minden függ attól, hogy milyen szakértőket hívunk meg, és nagyon jó dolog természetesen szorosan együttműködni a jelentéstevővel is, illetve meghallgatni a délkelet-ázsiai delegációt. De ugyanennyire fontos lenne hogy a bizottság, illetve független szervezetek szakértőit meghallgassuk arról, hogy ők hogyan látják a türkmenisztáni emberi jogi helyzet alakulását. Remélhetőleg a parlament minél előbb dönteni fog, vagy legalábbis egyfajta roadmap-et, egy úti tervet kellene kidolgozni Türkmenisztánnal kapcsolatosan ha sikerül egyik vagy másik irányban a ezeket az elemeket tető alá hozni, ez nagyon hasznos lenne. Köszönöm, mondja az elnök asszony Rinaldi úr elkötelezettségét. Remélem, hogy erre a találkozóra október 14-én sort tudunk keríteni. Úgyhogy várjuk a javaslatokat előadók meghívására, de természetesen azért a korlátozott költségvetésünket is figyelembe kéne venni, hogy az úti költségeket milyen mértékben tudjuk fedezni. Nos, akkor azt hiszem elérkezett a, a következő napirendi pontunk az ötös, 2009 emberi jogok helyzete és az EU politikája ez ügyben. A jelentéstevő Laima Andrikéne asszony, alelnök asszony, aki a jelentés tervezetet készítette. Ez egy komoly lehetőség számunkra, hogy befolyással lehessünk az EU jövőbeni emberi jogi politikájára, ami egy új lépés előtt áll, bizonyos intézményi változások várhatók. Köszönöm szépen, elnök asszony, litvánul folytatom. Gerbiami kolegos, jūs visi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 értesültem most éppen, hogy nincs litván tolmácsolás, nem kértünk, ami nem túlságosan jó. Uh, Majd ezt a szolgálatokkal rendezni fogjuk, és elnézést kérünk uh, Andrekeine asszonytól, Azt hiszem, hogy az egyetlen megoldás, hogy angolul folytassuk. Azt hittem, hogy a 15-ös kabinban ülnek a tolmácsok, mondja Andrész Kene asszony. Elnök asszony, akkor folytassuk. Kedves kollégák, múlt péntek óta megkapták, megkapta mindenki a jelentés tervezetet, sajnos csak angolul és jövő hét közepére az összes hivatalos nyelven is rendelkezésre fog állni a jelentés. A módosító indítványok határideje október 7-e, péntek, jövő hét vége, de még a nyári szünet előtt a kibővített büró ülésen több időt kértem a kollégák számára, illetve magam számára is, hogy módosítókat dolgozzunk ki a tervezethez. Úgyhogy, ha lehetséges, én szeretném megkérni a titkárságot, illetve az albizottság elnökét, hogy módosítsunk a határidőn, úgy, hogy legalább hétfőig kitoljuk, tehát nem péntek lenne, hanem az azt követő hétfő. Nos, elnök mondja, majd erre visszatérünk a jelentés tervezet bemutatása után. Az éves jelentés az emberi jogi helyzetről világszertre. Ez van a mai napirendünkön, ezt adtam át a bizottság, illetve a tanácsnak is ez a 11. ilyen éves jelentés. A bizottság és a tanács, illetve az Európai Parlament állásfoglalásában általánosan vizsgálja a tevékenységünket az emberi jog, illetve a demokrácia érvényesítése területén. Elmondhatjuk, hogy történtek jelentős változások ezen a területen. Gyorsabban tudtunk reagálni az emberi jogok sérelmei kapcsán harmadik országokban, illetve hatékonyabbak voltunk. A jelentések fő célja, hogy megvizsgálja, értékelje a helyzetet, és hogy néhány konkrét kérdésben konstruktív kritikával éljen, ami az EU tevékenységét illeti az emberi jogok védelme és a demokrácia védelme terén. És bizonyos ajánlásokat is megfogalmaz a jelentés. 2009. december 1 -je. Ez az a nap, amikor hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, meglehetősen hosszú előkészület után. A Lisszaboni szerződés szerint az Európai Unió egységes jogi személyiség lett, Nagyon fontos mindez az, az emberi jogi egyezményhez történő csatlakozás szempontjából, valamint a különböző jogi aktusok verifikálásához. What is the context? Nézzük az összefüggéseket. Az éves jelentés 2008. július 1-től 2009 év végéig terjedő időszakot fedi le. Ha erről az időszakról beszélünk, akkor rögtön felmerül az újságírókkal szemben elkövetett gyilkosságok ügye Oroszországban, Mexikóban, vagy Kuba, Fehér Oroszország, Kína, emberi jogi helyzete, Afganisztánban, Iránban a nők helyzete, vagy Burmában, amiről épp imént hallottunk. És nagyon ékes példa volt a Szaharov díj átadása. Minden évben kapunk egy jelölt listát, de tudjuk, hogy ennél sokkal többen szerepelhetnének, mégpedig joggal ezen a listán. De hát mindenkit nem tudunk erre felvenni, akik rengeteg áldozatot hoztak mások jogainak védelme érdekében, hiszen csak egy Szaharov díjat tudunk oda ítélni a szabad, vagy a gondolat szabadsága jegyében. Úgyhogy meg kell találnunk a módját, hogy az egyéb kandidátusokat is figyelembe tudjuk venni. Természetesen problémáink is vannak az EU-n belül az idegengyűlölet, a homofóbia, Úgyhogy nem alkalmazhatunk kettős mércét, amikor az EU-n belüli helyzetről beszélünk, illetve a külső világról. A saját házunk táját is rendbe kell tenni, mielőtt másoknak, mások felé javaslattal élünk az emberi jogok és a demokrácia védelme érdekében. Amikor a jelentésen dolgoztam, az emberi jogok és a demokrácia helyzetére vonatkozóan, figyelembe vettem a globalizáció kihívásait. És ezek közül szeretném kiemelni a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelmet. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem új megoldásokat igényel. Hogyan lehet az emberi jogot és a szabadságjogokat, a biztonságot garantálni úgy, hogy közben ne sérüljenek az emberi jogok? Mindezt a globális pénzügyi és gazdasági válság keretei között, ami több millió ember számára okozott szenvedést. Hogyan tudjunk, tudunk fellépni ezen kihívással szemben? Hogyan tudjuk az emberi jogokat garantálni a válság által érintettek számára? A harmadik kihívás, amit a jelentésemben megemlítek, a klímaváltozás, az éghajlatváltozás, aminek nagyon hosszú távú kihatása van az emberi jogok helyzetére, különösen a leg inkább érzékeny helyzetben, legkényesebb helyzetben lévők esetében, és a benszülött lakosság esetében. Az emberi jogokkal több fórum foglalkozik, és például meg kell említenünk az internet cenzúrát is. Amikor az ujgurokról esik szó, Urumcsiban 2009. augusztusában a kínai hatóságok úgy reagáltak, hogy rögtön blokkolták az internetet. Tehát az ottani eseményekről egyszerűen nem jutott senki információhoz. Voltak, akiket életfogytiglani büntetésre, börtönbüntetésre ítéltek, többek között nőket is. És ez is egyik formája az emberi jogi jogok sérelmének, megsértésének, amihez felhasználták a modern technológiát is. Tehát ebben az összefüggésben is kezelnünk kell az emberi jogok megsértését. A jelentésem elkészítésében bizonyos elveket vettem szempontul. 12 részre tagozódik a jelentés. Az első az EU emberi jogi jelentése, a következő rész a nemzetközi fórumok és az EU tevékenysége ezen fórumokon belül. Egy külön fejezet foglalkozik az ENSZ emberi jogi tanácsának szerepével, illetve ebben az EU által játszott szerep fel. Egy következő rész az EU iránymutatásokkal foglalkozik, és külön alfejezetekben a halálbüntetést, a nőkkel szembeni erőszakot, a kínzást, az emberi jogok sérelmét, az kereskedelmi megállapodásokat, a gyermekek védelmét, a demokrácia megerősítését vizsgálom, a külkapcsolatokat és egyéb kérdéseket. Mint ahogy tudják, én a néppártot képviselem, tehát számomra nagyon fontos a vallásszabadság kérdése is, ezért egy külön fejezetet szenteltem ennek a kérdésnek, amiben számítok a segítségükre, támogatásukra. A jelentés tervezet igen tág keretet biztosít az önök számára a módosító indítványok benyújtásához, és kíváncsian várom ezeket. Egy további elv. Arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy jó lenne-e külön kiemelni és újjal mutogatni egy-egy országra, ahol az emberi jogok sérelme teljesen nyilvánvaló. Korábban az Európai Parlament készített olyan jelentéseket, ahol külön fejezeteket szenteltünk az egyes régióknak, sőt országoknak is, például Kína, Oroszország esetében volt ez így. A jelentésemben most azonban úgy döntöttem, nem fogok itt megnevezni konkrétan egyes országokat, hanem inkább egy általános megközelítést alkalmazok. Viszont azért említek konkrét országokat, mégpedig azokat, amelyek egyértelmű példái a leg kényesebb eseteknek az emberi jogok megsértése kapcsán. Ez lett volna a bevezetőm a vitához, kíváncsian várom a hozzászólásaikat, és természetesen örömmel reagálok a kritikus megjegyzéseikre, javaslataikra. Köszönöm szépen, Lajva. Nem vagyok meglepve, hogy ennyire szisztematikus megközelítést alkalmaztál, és a legfontosabb kérdéseket ilyen szempontból érinted, ami az EU emberi jogi stratégiáját illeti. És mint ahogy említetted, elég teret enged a frakciók és képviselők számára, hogy javaslatokkal éljenek. Nagyon tetszik nekem ez a struktúra. Akkor most megnyitom a vitát. A következők jelentkeztek hozzászólásra. Haud, Prodi, Kilnes, Gall és Bersia úr. Először Haut úr kap szót. Köszönöm. Elnök asszony. Hát ebben a parlamentben az eljárásügyi kérdések sokszor igen komolyak el kell mondani, hogy egészen döbbenetes, hogy az alelnökünk nem tudja használni a saját nyelvét ebben a szakbizottságban. Nagyon kedves tőle, hogy angolul vállalta a hozzászólást. Nagyon jó az angol nyelve, de egész egyszerűen ez tűrhetetlen, hogy a saját anyanyelvét nem tudja használni, ezt fel kellene írnunk, valahogy rögzítenünk kellene valahova. Úgyhogy Ez az egyik fontos megjegyzésem. A másik pedig, hogy ez a legfontosabb jelentésünk ebben az évben. És éppen ezért péntek a módosító indítványunk benyújtási határideje, a jövő hétre készen kellene, hogy legyen minden nyelven. Egész egyszerűen dühítő, hogy ez nem áll rendelkezésre, csak angolul most. Itt ülünk, és csak angolul van a kezünkben. A elnökségi ülésen ezt fel kellene hozni mindenképpen. Elnök asszony az hatalmában áll az, hogy milyen közleményeket tesz, de én a frakcióm nevében el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sajnálatos lesz, hogyha nem lesz arra idő, hogy a szakbizottság részletesen megvitassa a módosító indítványokat. Nos, hogy két ilyen eljárásügyi megjegyzést tettem, hogy hadd térjek rá az emberi jogai jelentésre. Nagyon kiváló ez az anyag, amit Andrikénő kolléganő készített nagyon jó kiindulási alap a munkánkhoz, úgyhogy gratulálok neki, azt hiszem, hogy több éven keresztül zajlik már ez a folyamat, megpróbáltuk ezt a típusú jelentést mindig nagyon komolyan venni, és alaposan értékelni benne az EU munkáját az emberi jogokkal kapcsolatban, ahelyett, hogy egyenként kommentálnánk az egyes országokat a világban. Nagyon határozottan járt el, és ezt a filozófiát követte, de azért egy-két ország esetében igen csábító volt, hogy az adott ország teljesítményét értékelje. De hadd mondjam el, hogy nagyon fegyelmezeteknek kell lennünk a módosító indítványok benyújtása, vagy ne alakítsuk át a jelentés jellegét, és tartsuk fenn ezt a szerkezetet, és ezt az alapvető célt. Tehát nem országról országra lépkedő elemzést szeretnénk itt megfogalmazni. Ettől függetlenül a tanácsnak, a főképviselőasszonynak mindig elmondjuk, hogy szeretnénk, hogy az Európai Uniónak legyen egy olyan listája, eh, amely egyfajta napirend, hogy milyen országokkal foglalkozunk, és eh, milyen országokra kell nyomást gyakorolni. Tehát ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen konkrét eh, lista, és hogy az emberi jogok erősítés érdekében fel tudjunk lépni a világban. A következő, amivel egyetértek, az átláthatóság. Igen, a svéd elnökség óta ez romlott sajnos, úgyhogy ebben támogatjuk az előadót ebben a megjegyzésben, amit bevett a jelentésébe. Aztán a nemzetközi humanitáriánus jogokkal kapcsolatban elmondottakat szintén támogatjuk, és ugyanez igaz arra a prioritásra, hogy az elnökség mit tűz maga elé, a nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni küzdelem, a gyerekek elleni erőszak elleni küzdelem, valamint a e, kínzás, illetve az emberi jogvédők támogatásával kapcsolatos fellépésen egyetértünk az előadóval. Talán hozzátehetnénk azt is, hogy mennyire e, valósult meg a végrehajtása ezeknek a terveknek. Nem tudom, a bizottság képviselője meg tud engem erősíteni arról, hogy a személyzet kapott a részletes kiképzést, javítson ki, kérem, hogyha tévedek, de ez nagyon fontos, ahogy ön is elmondta. Egyetértek az előadóval abban is, hogy üdvözölte, hogy az új megállapodásokban most már beépül egy emberi jogi klauzula, illetve emberi jogi párbeszédeket is felállítanak. Azt is üdvözölöm, hogy a parlament prioritásait bevették a nemzetközi munkaprogramban. Nagyon fontos, hogy ezeket a, ezekre a megjegyzésekre hangsúlyt helyezzünk. Az emberi jogi párbeszédben nem csak a mennyiségről, hanem a minőségről, és szóval a minőségre kell helyezni a hangsúlyt, a tanács munkája sajnos csalódottságra ad ö, okot el kell, hogy mondjak, hogy van egy valami, amivel nem értek egyet. A GSP Plus rendszerrel kapcsolatban nem vagyunk elégedettek Sri Lanka esetében. Nagyon fontos precedensről van szó, de az az igazság, hogy ahogy ez működött a gyakorlatban, ez egyáltalán nem átlátható, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezzel elégedettek vagyunk. Tehát itt a, a megfogalmazással nem értünk egyet. Aztán a három új terület, ahol előadónk újítást vezetett be, hogy az internetcenzúra, a vallási, vallásgyakorlás szabadsága, a vallásgyakorlás kapcsolatá, vallásgyakorlással kapcsolatban egyetértek. Ez mondjuk nem a néppárt privilégiuma, az én frakcióm is támogatja azt, hogy a vallásgyakor, szabad vallásgyakorlás mindenki számára biztosítsuk. és ugyanaz a véleményünk, mint Andrik Jénász asszonynak. Az internet cenzúráról szóló résszel egyetértek, szerintem nagyon jól megfogalmazta, és ezt ki akartam emelni. Igaza van a kolléganőnek abban, hogy meg kell nézni a pénzügyi válság emberi jogi következményeit is, ez a harmadik dolog, tehát erről nem szabad kellett, megfeledkezni. Ha még egy-két általános megjegyzést tehetnék a frakciónk véleményével kapcsolatban. Megint le vagyunk maradva. Most egy olyan időszakot vizsgálunk, ami Ashton Baron kinevezése előttre vonatkozik. Tehát nem a legutolsó emberi jogi tanácsülés, hanem az az előtti emberi jogi tanácsülés munkájáról van szó, és tudjuk, hogy ez a szakbizottság már arról tárgyal, hogy mi fog történni a jövőben. Tehát most közben egy olyan időtartamot értékelünk, ami régenben, régebbre nyúlik vissza a múltban. Ettől függetlenül elkezni, vég, el kell végezni ezt a munkát. Sajnos a tanács is túlságosan visszafelé tekint, nem a jövőbe tekint, túlságosan deskriptív és nem preskriptív, nincsenek meg a bizonyos mércék, és az az igazság, hogy én unom már, hogy minden évben ugyanazokat a módosító indítványokat kell benyújtani, hogy valami változást elérjünk. Remélem, hogy Esten asszony jobban hallg- meghallgat most minket, és jövőre nem ugyan innen indulunk, vagy ugyanazokat a megjegyzéseket nyújthatjuk be módosítóként újra és újra előről. Andrikénia asszony megfogalmazás ugye az EU belső politikái és az emberi jogok kapcsolatáról találó, azt hiszem különösen ami a migrációt illeti, ezt ide bevehetnénk, hiszen van egy elég jó kiegyensúlyozott bekezdés, a terrorizmus elleni küzdelmet is megemlítjük, de talán bevehetnénk ide a migrációt. A spanyol elnökség alatt több ígéretet is tettek, ugye a, a romai elnökség a romai csúcs után, amelyet nem tartottak be, legalábbis úgy tűnik, hogy ezeket az ígéreteket nem tartották be, erre lehetne utalni. Az emberi jogi válsághelyzetekkel kapcsolatban talán jobban kiemelhetnénk a háborús bűnök kérdését. Üdvözölhetnénk azt az előre haladást, amit Horvátországban sikerült elérni. Ugye itt letartóztattak egy magasrangú tábornokot, persze a háborús bűnösökkel szembeni igazságszolgáltatási eljárásokkal kapcsolatban még azért van kritika, de azt is elmondhatnák, hogy az Európai Unió nem vizsgálta ki megfelelően a háborús bűncselekményeket, és azt kell mondjam, hogy egy kicsit csalódott vagyok, ami a Goldstein jelentést illeti. Nagyon sürgős, nagyon égető téma ez, és Andrikéne asszony nem fogalmazta ezt meg elég találóan ezt a szakaszt. A parlament már készített egy állásfoglalást, én felajánlom a segítségemet. Nagyon szívesen segítek abban, hogy egy olyan bekezdést fogalmazzunk meg, amely a parlament álláspontját tükrözi. Szerintem Andrikéne asszony nyitott lesz erre, és az emberi jogi válság helyzetekre utalva még egyszer szólhatnánk a Kongói Demokratikus Köztársaságról is, ugye ez téma volt a múlt heti plenáris ülésen. A kelet-kongói erőszak idejéről is írhatnánk egy picit többet, tehát az európai tevékenységet, illetve azt a képtelenséget, hogy a nemzetközi csapatok nem tudtak fellépni a helyzet megoldására vonatkozóan. Aztán a Guantanamo-i bekezdésről. Hát itt lehetne egy picit célra törő. Ugye az Európai Unió együttműködéséről van szó, hat rabot fogadtak be, azt hiszem négy tagállam fogadott be hat rabot. Hát szerintem ez nem a megfelelő szintje annak az együttműködésnek az USA felé, amit elvárnánk. Az USA végre a megfelelő irány, a jó útra tért, egy kicsit komolyabb együttműködést kellene tanúsítani, erről én még vitáznék vele. Elnézést, közben itt nézem a jegyzeteimet. Szeretnék egy kérdést is feltenni az előadó asszonynak. a tanács éves jelentésével kapcsolatban, tehát mennyire tükrözi ez a jelentés a parlamenti állásfoglalásokat. A korábbi évben emlékszem, hogy a saját titkárságunkat kértük meg arra, hogy készítsenek egy összefoglalót a témában, nem tudom, hogy ez megtörtént-e. Hogyha nem, akkor tájékoztassanak minket. Mindenkinek tudnia kellene azt, hogy készült-e ilyen anyag, vagy sem hogyha ez beépült a szövegbe, én azt nem vettem észre. Ha igen, akkor kérem, hogy emlékeztessen rá, hogy melyik bekezdésről van szó. Végül pedig így összefoglaló megjegyzésként a következőt mondanám. Ez a jelentés számomra nagyon fontos egyfajta elszámoltathatósági mechanizmust biztosítja a bizottságot és a tanácst, későbben pedig a külügyi szolgálatokat tudjuk elszámoltatni azzal kapcsolatban, hogy mit tettek vagy mit nem tettek az emberi jogok terén. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mi kommentáljuk az emberi jogok helyzetét, de az előadó egyetért velem, az egész a bizottság egyetért velem, azt hiszem. Nem vagyok benne biztos, hogy még olyan állapotban van ez az anyag, amely megfelel ennek az alapelvnek. Én minden segítségemet felajánlom az előadónak, hogy a plenáris ülésig olyan formába hozzuk ezt az anyagot, hogy ez megfeleljen az igényeinknek. Köszönöm szépen, Hanoit úr, az átfogó megjegyzéseket, és Pródi úrnak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A főbb vonalakkal egyetértek, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon részletes jelentés. Szeretném megköszönni az előadó asszonynak a munkát. Szerintem az emberi jogokkal kapcsolatban szükséges arra emlékezni, hogy Még egy pontot megemlítsünk. a energiaforrásokra gondolok, a természetes energiaforrásokra, amelyekről szinte minden nap beszélünk, és rájuk kellene hivatkoznunk, tehát egy világos hivatkozást kellene ide betenni a természetes energiaforrásokhoz való hozzáférés az az ember egyik alapvető joga kell, hogy legyen méghozzá egyenlő hozzáférés. Tehát a természetes erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés joga az a mostani generációknak és a jövőbeni generációknak is meg kell, hogy legyen. Szerintem ez egy olyan nagyon fontos pont, amelyet be kellene ide emelni, kifejezetten, tehát explicite megfogalmazva ebbe a jelentésbe. Pontosan azért, mert mire utal ez? Arra a tényre, hogyha korlátozottak az erőforrások, akkor mindenki kölcsönös függésben van egymástól, ugye, tehát kölcsönösen függünk egymástól, meg kell tanulnunk konszenzusos módon, konszenzus alapján felhasználni ezeket a természetes erőforrásokat ezzel a fajta garanciával, ez egy fajta garancia, hogy mindenkinek egyenlő joga van a természetes erőforrásokhoz hozzáférni. Ide persze bejön a fenntarthatóság, és a fenntarthatóságot is garantálni kell a jövő generációi számára. Tehát ez a probléma sokkal általánosabban jelentkezik, mint ahogy ezt a 84-es bekezdés megfogalmazza és azt is el akartam mondani, hogy ennek az alkalmazása is sokkal általánosabb. Ugye mi nagyon gyakran foglalkozunk azzal, hogy például az üvegházhatást, kibocsát, üvegházhatást okozó gázok kibocsátását próbáljuk csökkenteni, tehát olyan helyzetben vagyunk, ahol nem tudunk megállapodni. Tehát nincs ezzel kapcsolatban megállapodás. Szerintem azért van ez így, mert hiányzik ez a fajta kötelezettség, hogy mindenki egyenlő jog, egyenlően férhessen hozzá az erőforrásokhoz. Tehát ha meg lenne ez az egyenlő hozzáférési jog, akkor más lenne a helyzet. Egyfajta kötelezettség, hogy az atmoszférát ugye meg kell védenünk fenntartható módon kellene felhasználni az energiaforrásokat, akkor ez lenne az alapelv, ugye, amihez én ragaszkodok, mindenkinek egyenlő hozzáférése legyen az erőforrásokhoz, és ez így bepasszol a fenntartható fejlődéshez. Szükséges, hogy a világ valamennyi lakosának meglegyen ez a joga, ez a hozzáférési joga a természetes erőforrásokhoz. Tehát ha van egy fenntartható szint, mondjuk mit tudom én, amelyet meg tudunk feleltetni per év, per lakosra, hogy hány tonna széndiokszid kibocsátásról van itt szó, akkor minden személynek ez egyfajta ingyenes kvótája lenne. Csak egy példát mondtam csak egy példát mondtam arra, hogy hogyan lehetne alkalmazni ezt az alapelvet. Szerintem ez az alapelv rendkívül fontos. Szerintem ennek az alkalmazásával ki tudnánk kerülni ebből a padhelyzetből, amelybe Kopenhágában kerültünk, illetve még korábban Bálin és így tovább. Tehát ebből a padhelyzetből nem sikerült kilépni. Talán Cancunban lenne pozitív előrelépési lehetőség, persze vannak kétségeim e felől, de a lényeg az, hogy nem tettük ezt még meg, ezt az egyenlőségi klauzulát, az egyenlő hozzáférésre vonatkozó klauzulát nem emeltük be a szövegbe, és én ezt kérném, hogy ezt vegyük be. Ez egy általános jog, egy általános hozzáférési jog. Tehát még egyszer mondom, a természetes erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés joga és ez kötelezettségekkel is jár, méghozzá azzal a kötelezettséggel, hogy ezeket a természetes erőforrásokat, amelyhez mindenkinek egyenlő hozzáférési joga van, fenntartható módon használja fel. Tehát tovább lehetne fejleszteni ezt a jogot, hogy mellé a kötelezettségeket is felsoroljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm Pródi úrnak, mondja az elnök asszony. Kilnészen asszony következik. Köszönöm, asszonyom, köszönöm ezt, az elő, ezt a jelentést, ezt a rendkívül fontos munkát, mert ez a jelentés rendkívül fontos. Én angolul olvastam, remélem, hogy lesz időm majd, hogy franciául is el tudjam olvasni, és remélem, hogy lesz időm, hogy együttműködjünk majd, és tudunk majd módosító indítványokat is megfogalmazni, hogy már említettem, még akkor is, hogyha már sok minden elhangzott, és sok mindennel egyetértünk, Nos, mint természetvédő, nem akarom megismételni, amit kollégám is elmondott. Nyilván évek óta próbáljuk védeni ezeket a dolgokat, úgyhogy csak azokra térnék ki, amelyekről nem szóltak a kollégáim. Egy konkrétum. Az 57-es bekezdés a gyilkosságokkal kapcsolatban. Szerintem ki kellene terjeszteni ezeknek a, az országoknak a körét, és mondjuk a volt kommunista országokra is odafigyelni, majd írásban is fogok erről módosító indítványt benyújtani, de Ruandát szeretném, hogyha ezt is bevennénk, mert André Vizererka kollégánkat például a közelmúltban gyilkolták meg. Úgyhogy a módosító indítványomban szeretném javasolni, hogy kiterjesszük ezt a kérdést. Aztán a 15-ös fejezet, ahol arra kérik a tagállamokat, hogy az emberjogi vonatkozó egyezményeket írják alá. Egy módosító indítványt javasolnám, hogy a keretegyezménybe a nemzeti kisebbségek védelmét vegyük bele a kisebbségi kartát is. Majd lesznek más javaslataink is, de egy dologra hadd térjek ki, ami tényleg zavar, mert nem igazán értettem, úgyhogy mindenképpen vissza kell térnünk a 31-es fejezetre. Amikor a Goldstone jelentésről beszélnek, nem egészen értem, hogy mi is a, re is gondolnak. Mert 2008. júliustól 2009-ig öleli fel ezt az időszakot a jelentés, úgyhogy egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ebben a jelentésben ne beszéljünk egy olyan eseményről, ami hát nem tartott sokáig, mert csak 22 napig, Gázára gondolok, és a 22 nap végén 1450 palesztin gyilkoltak meg, főleg ö, ö, polgári ö, lakosságot, ö, ö, 410 ö, gyereket és 104 nőt, szemben 16 főleg katonával az izraeli oldalon. Úgyhogy szerintem igenis foglalkozni kell a gázai eseményekkel, és a Goldstone jelentés alapvetően fontos. El kell mondanom azt is, hogy a mi bizottságunknak feladata, hogy nyomon kövesse, hogy mi történik ezzel a Goldstone jelentése, mert a mi kompetenciámba tartozik. Ezt mindenképpen el akartam mondani, én majd ö, um, írásban is megfogalmazom ezt módosító indítvány formájában, és ugyanezen fejezet vonatkozásában a Jeruzsálem és a palesztin ö, elfoglalt területek kérdése is felvetődik. Körülbelül 11 ezer 1100 izraeli börtönben raboskodó palesztin van, nem szabad elfeledkeznünk erről se. Az emberi jogi kérdések a demokráciát is érintik. Ezt rendszeresen halljuk, hogy itt az egyetlen demokráciáról van szó a régióban, hát egyel több ok arra, hogy ha demokrácia él, akkor minél gyorsabban kellene eredményeket elérnünk az emberi jogok tiszteletbetartása terén is. Tehát nagyon ragaszkodom ehhez a kérdéshez, mert mindenképpen vissza kell térnünk rá. Remélem, hogy megfelelő határidőnk is lesz, úgyhogy a frakciónk egy kis ö, rövid módosító indítványt is megfogalmaz majd. Köszönöm szépen, Kill Nielsen asszony. Most még két hozzászólónak adnám meg a szót. Gál asszony először parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak gratulálni tudok, Emma. Azt hiszem rendkívül átfogó, és tényleg nagyon jó a jelentés. Tudjuk, hogy mennyire nehéz minden kulcsfontosságú kérdésre kitérni, mivel ez a terület rendkívül széles. És persze nagyon jó, ha megvitatjuk, és rámutatunk azokra a dolgokra, amelyeket még jobban hangsúlyozni kell, melyek azok, amelyeket kevésbé. Tökéletesen egyetértek a struktúrával, nagyon jó döntést hoztál, illetve azzal a megoldással is, hogy hogyan kell kezelni ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, nagyon jó. Hangsúlyoznám annak a fontosságát, hogy a kettes, hármas, négyes, ötös bekezdésben a legfontosabb kérdések kerültek megfogalmazásra, az EU-ban ezen a téren, hogy új intézményi keretekkel rendelkezünk, új külszolgálattal, és mivel megvan ez a külszolgálat, kötelessége ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és nekünk parlamentnek ezt kell határozottan kérnünk, hogy az emberjogi kérdések legyenek munkájuk középpontjában, és Eston asszony ezt már meg is ígérte. Úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, amit Hewitt kollega mondott, hogy a struktúra új munkatársai, mindazok, akik a külszolgálat munkatársai lesznek, megfelelő képzésben részesüljenek, hogy ezekkel a feladatokkal meg tudjanak birkózni. Másrészt úgy gondolom az is nagyon fontos, amit hangsúlyoztál, és egyértelműen e, körvonalazták, hogy tekintettel az új helyzetre, ö, ö, hogy rendelkezünk a kartával, hogy csatlakoztunk a, az emberjogi kartához. A Strasburgi Emberjogi Bíróság rendkívül fontos számunkra. A helyzet ugyanis megváltozott, úgyhogy új ö, fénybe helyezi a dolgokat. Ez nagyon fontos felhívod a tagállamokat arra, hogy aláírják és ratifikálják az Európa Tanács egyezményét, de az ENSZ megfelelő dokumentumait is, mert ez is arra utal, hogy most már része vagyunk ennek a kartának. Hangsúlyoznám azt a tényt is, hogy az ENSZ emberjogi biztosnak most már irodája van Brüsszelben, nagyon sok munkát lát el, ez nagyon sokat segít, és nagyon aktívan is képviseli ezt az ügyet. Üdvözlöm azt is, hogy a legfontosabb jogokra is kitérsz. Én azt mondanám, hogy hogy az ENSZ és az EU a gyер- gyermekkatonák felhasználását mindenképpen el kellene, hogy ítélje. Mi? to be addressed here. And I would also make ezt már megvitattuk, és erre mindenképpen ki kell térnünk. Aztán ott vannak a kisebbségek, akik a leginkább kiszolgáltatottak akkor, hogyha valamilyen konfliktus helyzet alakul ki. Nyilván a gyermekek sérülnek a leginkább ebben a helyzetben. Kiváló ez a munka, úgyhogy még egyszer hadd gratuláljak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gál asszony. Verzsia asszony következik. Merci, euh, ma présidente. Köszönöm, elnök asszony. Hadd hangsúlyozom, asszony. Csatlakoznék én is kollégáim gondolataihoz. Sajnálom, hogy kollégánk nem tud a saját anyanyelvén szólni. Hiszen a parlament a kulturális sokszínűséget, a nyelvi sokszínűséget támogatja. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az anyanyelv használata rendkívül fontos, hogy az ember a gondolatait az anyanyelvén mondhassa el. Alapvető dolog. És úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy igaz egy parlamenti képviselőre, mint bármely Európai Uniós állampolgára. Úgyhogy Nyilván a fordítás is rendkívül szükséges, egyszerűen botrányos, hogy nem lehet időben hozzáférni az anyanyelvünkön ezekhez a jelentésekhez, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassunk, és aztán ha hozzáteszem azt, hogy mikor van a módosító indítványok beadásának határideje, el kell mondanom, hogy ez elfogadhatatlan, bár tudom, hogy a köztisztviselők munkakörülményei sem rózsások mindig, de ez a jelentés különösen fontos mert az új intézményes keretek között most foglalkozunk először ezzel a témával. Ezért aztán időre van szükségünk a megfelelő munkához. Úgyhogy globálisan egyetértek előadónk megközelítésével, és engedjék meg, hogy gyorsan elmondjam, hogy mire gondolok bár nem egészen ugyanúgy fogok fogalmazni. Tehát elmondom, hogy mivel értek egyet, és hogyha bármi kérdés lenne, elmondanám, hogy nagyon örülök, hogy a gazdasági és szociális kérdések felmerültek, nagyon fontos, ezért évekig küzdöttem ezért. Különben nincs értelme azt mondani, hogy mi az egyetemességet és az emberi jogokat védjük. Tökéletesen egyetértek azzal is, hogy a saját házunk előtt kell söprögetni először, Úgy gondolom, azokra nem kívánok kitérni, melyekre már a kollégák is utaltak, csak felsorolnám gyorsan, hogy az elnök asszony aztán megfelelő körülmények között dolgozhasson. Sajnálatosnak tartom, hogy a jó szomszédsági politikára nem utalunk. A múlt héten folytattunk vitát erről a témáról, a jó szomszédsági politika privilegizált partneri kapcsolatokat teremt bizonyos országokkal, ahol az emberi jogok különös figyelmet kívánnak. Csak egy példát szeretnék említeni Líbia esetét, mert elfogadhatatlan, ami ott most folyik. Úgyhogy több teret kell a Magreb, a Magsrek országainak teremteni, és mindazon országoknak, amelyeket elítélünk. Ott van például Izrael politikája, a civil szervezetekkel kapcsolatban, Tunézia az emberjogi harcosok vonatkozásában. Tehát lehetne egy kicsit még ezzel foglalkozni. Mindig veszélyes példákkal élni, mert ahogy az ember ezt teszi, már is felborítja az egyensúlyt. Úgyhogy itt nagyon óvatosan kell eljárni szerintem, és arra oda kell figyelni, hogy hogyan vetjük fel a példákat. Afganisztánban a nők helyzete például botrányos, de hány olyan ország van a világon, ahol ugyanez a helyzet? nem csak Afganisztánban. Tehát ahogyan példálódzunk, óvatosan kell el, eljárnunk a megfogalmazása. Én ateista vagyok. Így kezdeném. Nem vagyok vallásos. Aha, és ez a francia értelemben. Tehát védem a, a vallás szabadságot, a hit szabadságát, azt a szabadságot, hogy az ember higye, hihessen, vagy ne hihessen. Kész vagyok mindenkit megvédeni, akik hisznek valamilyen vallásban, és ezért üldözik őket, feltéve, ha egyensúlyt teremtünk a között, hogy legyen mindenkinek szabad, akar, szabad joga, hogy higgyen vagy ne higgyen. Mert hány és hány embert diszkriminálnak egészen egyszerűen azért, mert a saját gondolataikat fogalmazzák meg szabadon, és azt mondják, hogy ők nem hisznek. Tehát mindenkit meg kell védeni ebből a szempontból. Ami a terrorizmust illeti, nem egészen értek egyet az ön megközelítésével. Úgy gondolom, hogy a terrorizmus elleni harcnak nagyon sok túlkapása van. És most kezdenek el erről beszélni, mert a biztonsághoz való jog, ami egy alapvető jog, lehetővé tett bizonyos előrelépéseket, amelyek nem igazán elfogadhatóak, akármilyen környezetben. Az emberek jó, emberi jogok védelme minden körülmények között fontos, nem bizonyos privilegizált helyzetben. Tehát a híres egyensúlyra itt is szükség van. Engem kicsit zavart, amikor a következőképpen fogalmazott, hogy a gazdasági válság még súlyosabbá tett bizonyos dolgokat. Ezzel nem értek egyet. Például Európán belül hat említsek valamit. Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban több ezer fontot költöttek arra, hogy videókamerákat állítsanak fel mindenütt az egész országban. Tudjuk, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, hogy ez nem a terrorizmus elleni harc eszköze. Ez megnyugtatja a lakosságot, néha-néha még bűnösöket is ö, sikerül előállítani, de ez nem az állampolgárok biztonságát szolgálja. Talán a pénz felhasználásával hatékonyabban is el lehetne járni, és ugyanakkor védhetjük az állampolgárokat is. Szeretném, hogyha felvetnénk a politikai következményeket is. Ez nagyon jó módja annak, hogy rámutassunk arra, hogy a saját portánkon kell először sepregetni. Ugye említettem Líbiát, de vannak más példák is ezen a téren. Nekünk elsősorban azzal kell foglalkoznunk, hogy utána mi történik, mint ö, emberjogi a bizottságnak. Erre kell helyeznünk a hangsúlyt. Három kis gondolatot engedjenek meg Iránnal kapcsolatban a, a ö, fiatalkorú bűnözőkről beszéltek, bocsánat, inkább ne, nem emlékszem erre a névre, egy fiatal ö, ö, korú, egy 16 éves, akit szodomiáért ö, ítéltek el, szerintem nem lehetne ezt a kettőt összekapcsolni, egy fiatal korút egyszerűen nem lehet elítélni. Ö, aztán ami a Szaharov díjat illeti, szerintem a tavalyi év különösen érdekes volt ebből a szempontból, Nem sokkal azután, hogy megkapta a Szaharov díjat, az egyik díjazott börtönbe került. Nem hiszem, hogy túl sokat erőlködött a parlament azért, hogy aztán ki is szabadítsák. Végezetül, elnök asszony. Szerintem az Európa tanácsal való együttműködése is legalább olyan hangsúlyt kell helyezni, hogy ön is említette, mint az ENSZ-szel való együttműködésre. Szerintem a, ez a két dolog ugyanolyan fontossággal bír. Elnézést, hogyha sokat beszéltem, köszönöm szépen. Nem, szerintem nem volt hosszú kicsikét nagyvonalúbban kezelte a hozzászólásait, mint a többi kolléga. Egy kicsi azért aggódom csak, mert ha az órára pillantok, akkor hamarosan meg kell adnunk a szót a balkáni kollégáinknak. Most Jimenez asszony, majd a bizottság kap szót, és a jelentéstevő. Igen, nagyon gyors leszek, hiszen nincs már sok időnk. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek kiváló munkájáért. Nagyon pozitív megközelítést alkalmaz, ami nem jelenti azt természetesen, hogy nem lesz néhány kritikus megjegyzésünk, de reméljük, hogy ezek konstruktívak lesznek, hiszen ez a dolgunk biztosítani akarjuk, hogy olyan világban éljünk, ami tiszteletben tartja az emberi jogokat. A jelentés egyik fejezete a nőkkel szembeni erőszakról szól. Itt szerintem a, ennél nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az Európai Unióban élő nők helyzetére, ugyanis kulturális vagy vallási okokból vannak olyan nők, akik gyakorlatilag rabszolga sorban, vagy nagyon veszélyes körülmények között élnek, közöttük sok fiatal is van, a saját országainkban is sok nő esik áldozatul amiatt, mert nem akarnak változtatni az életmódjukon. Számos civil szervezet igyekszik az ő védelmükre sietni, és kiszabadítani, kivenni, kiemelni őket a családból, ahol rabszolgasorban élnek. Tehát gratulálnék a jelentéstevőnek, hogy egy nagyon fontos elemmel foglalkozik ebben a fejezetben, ugyanis ez olyasmi, ami talán nem mindenki számára jelent egyértelmű problémát. Itt az előítélet is igen jelentős. És ebben a fejezetben a terrorizmust is meg lehetne említeni. A terrorizmussal foglalkozó fejezet az áldozatokról kevés említést tesz, hiszen legalább ennyire fontos lenne, hogy ennek kapcsán az áldozatokról is beszéljünk. Az Európai Emberi Jogi Karta is megemlíti az áldozatokat. Ezen kívül meg kellene említeni azokat a kormányokat, amelyek együttműködnek a nemzetközi terroristákkal, és nem folytatnak kellő kivizsgálást vagy nyomozást a saját területüken elkövetett terrorista cselekmények kapcsán. Említi az anyagban Kubát. A szabadon engedett fogoly, foglyok nagy része menekültként él, menedék jogot kért, és azt hiszem, hogy az ő helyzetükkel is kéne foglalkozni, de összességben gratulálok a jelentéshez. Timorth úr, kérem nagyon röviden. Igen, igyekszem rövid lenni. Először is én is szeretnék gratulálni a bizottság nevében Andra asszony igen jól megszerkesztett jelentéséhez. Nagyon átfogó ez az anyag, és szeretném hangsúlyozni azt, amit Howard úr is elmondott. Már több éve a parlament ezzel a jelentéssel tulajdonképpen egyfajta eszközként ezt felhasználva számon kéri a többi intézményt től, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz meg az emberi jogok védelme terén harmadik országokkal szemben. Néhány megjegyzésem lenne bizonyos pontokon. A 12-es bekezdés az országonkénti politikai prioritásokról szól. Én itt jelezném, hogy ebbe az irányba haladunk mi is, a jövő heti miniszteri tanácsi ülésen kialakítunk majd egyfajta sablont arra nézve, hogy az ország jelentések milyen szerkezetet kövessenek konkrétan az emberi jogok vizsgálata területén, és jövőre egy kísérleti projekt vagy program keretében már ezt fogjuk megvalósítani tartani. Ami pedig a mutatókra és a referenciaértékekre vonatkozó 13-as bekezdést illeti, Howard úr szintén említette, hogy egyelőre még mindig nem alakította ki az EU intézmények megfelelő paramétereket vagy referenciaértékeket, amelyekkel a az emberi jogi tevékenységünk sikere vagy sikertelensége mérhető. Én tudom, hogy meglehetősen nehéz ilyen értékeket kialakítani, ilyen benchmarkokat. Minden esetre az Európai Bizottság most értékeli a, meg, a vonatkozó eszközt ideértve a pénzügyeket is, és ennek a végeredménye jövő nyárra várható. Ez jó alkalmat kínál majd, hogy ismét visszatérjünk a benchmarkok és mutatószámok kérdésére. Az 54-es pont kapcsán, ami az emberi jogvédőkkel foglalkozik, számukra nem teljesen világos ennek a bekezdésnek a megfogalmazása. Mit értenek az intézmény közi együttműködés létrehozása, vagy együttműködési mechanizmus létrehozása alatt az iránymutatók kiértékelése, azok hatékonyságának értékelésére létrehozandó mechanizmus alatt, ezt szerintem pontosabban kéne megszövegezni, hogy mi a szándék. És ugyanezen bekezdésben elhangzik, hogy a bizottság egy emberi jogi pontot hozna létre, kapcsolatot pontot hozna létre az EU-n kívül. 59-es pont a nem EU országok emberi jogi értékeléséről van itt szó, olyan országokról, amelyek kereskedelmi kapcsolatban vannak az EU-val. Jó lenne, hogyha a jelentéstevő a hatásvizsgálattal kiegészítené ezt a bekezdést a kereskedelmi megállapodások vonatkozásában, amely a hatásvizsgálat egyelőre csak korlátozott területekre korlátozódik, így például a környezetvédelemre és hasonló ügyekre. Pontosabban kéne talán ezt is megfogalmazni. Végezetül pedig, elnök asszony, a 76-os bekezdés talán másképp nézi ezt a pontot az Európai Parlament, mint az Európai Bizottság és a Tanács. Itt arról van szó, hogy az emberi jogi dialógusok és konzultációk terén nem volt erő, előrelépés. Nyilvánvalóan be kell látni, hogy nem várhatunk el gyors eredményeket ezektől a párbeszédektől, konzultációktól. Ez közép-hosszú távú hatással lehetnek, hiszen hosszabb időbe telik az országokban, az illető országokban a gondolkodásmód, a mentalitás átalakításához. Tehát én azt kell, hogy mondjam, de természetesen ez a parlamentnek joga, általánosságban hangot adni a csalódottságának e tekintetben. Elnézést mondja az elnök asszony, valóban most már kezdünk kifutni az időből, úgyhogy kérem zárja le. Ami pedig a civil társadalom bevonását illeti, folytatja az előadó, jó lenne, hogyha emberi jogi szemináriumokat szerveznénk számukra, többé-kevésbé rendszeres jelleggel. Ugyan ezek nem megállapodás szerinti rendszeres rendezvények, de nagyon sok ilyen van. Végezetül, ami a munkatársak képzését, oktatását illeti, mi több száz munkatársat képeztünk ki emberi jogok területén, három-négy alkalommal vannak képzési tanfolyamok, de hát a jövőben is folytatni fogjuk ezt a munkát. Ezen megjegyzésekkel akkor le is zárnám, és szeretném még egyszer megköszönni Andra Keine asszonynak kiváló jelentését. Köszönöm a bizottságnak. Biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevő látta, hogy mindenkit mennyire lenyűgözött a jelentés szerkezete. Én azt jegyezném csak meg, hogy talán jobban át kéne gondolni az egyensúlyt, amikor az egyes országokat említjük. Prodi úr és Nielsen úr említette, az éghajlatváltozás kérdését. Ezt gondolom, hogy a jelentéstevő fel fogja venni. Az etnikai kisebbségek, a nemzetközi igazságszolgáltatás, Észak-Afrika, közel-kelet. Meg kéne vizsgálni, hogy korábban a parlament ezekkel kapcsolatosan milyen álláspontot dolgozott ki. A bevándorlás, ez olyan szakpolitikai terület, ahol az EU nem teljesítette a eddig elvártakat az emberi jogok területén. Tehát ezen megjegyzésekkel akkor átadnám a jelentéstevőnek a szót, és biztos vagyok benne, hogy egy még jobb eredmény születik majd az önök hozzászólásai alapján, mint az eddigi. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is megpróbálok magamhoz térni ebből a zavarból, hiszen az összes papírom, feljegyzésem, jegyzetem litvánul van meg, és hogyha valaki így készül, és hirtelen át kell váltania angolra, én azt, arra számítottam, hogy legalább ma lesz valaki, aki litvánból tolmácsol. Úgyhogy elnézést, hogy egy kicsikét talán zavaros voltam az elején. Minden esetre köszönöm mindenkinek, a hozzászólását. Mindent igyekeztem feljegyezni Richardnak, és köszönöm kedves szavaid. De miután jó ideje már tagja vagyok az albizottságnak, az emberi jogokkal kapcsolatos párbeszédet, a vallásszabadságot, a gazdasági, pénzügyi válságot, amiről többen szóltak, a bevándorlást, a terrorizmus elleni küzdelmet, ezeket mind említem a jelentésemben, az áldozatok jogai, a nőkkel szembeni erőszak, szintén többször elhangzott, a, nem, a természetes természeti erőforrások ügye is. Én biztos vagyok benne, hogy ezekben a kérdésekben sikerül majd kompromisszumot kialakítani. Én csak azt tudom ígérni, hogy igyekszem minél szélesebb kört bevenni a jelentésemben. Ez végül is egy közös jelentés. Végezetül pedig remélem, hogy az elnök asszony egy újabb határidőre tesz javaslatot, ami a módosító indítványokat illeti. A civil szervezetekkel jövő héten, kedden, fél kettőkor szervezünk egy kerekasztal megbeszélést. Ezt majd az elkövetkezendő napokban hivatalosan is bejelentjük. Aki érdeklődik, a rendezvény iránt, vagy a civil szervezetek iránt, akkor szívesen látjuk, tehát kedden fél kettőkor. És köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Elnök asszony, köszönöm jelentéstevő asszony. Időközben a szolgálatok megvitatták a határidőkkel kapcsolatosan elhangzott problémákat. A fő cél az, hogy a jelentést és az emberi jogok ügyét a decemberi plenáris meg tudja tárgyalni. Ezt nem akarjuk elmulasztani. Ugyanakkor átláthatóak is szeretnénk lenni, úgyhogy a jelentés tevő döntése fontos. Lehet, hogy az elején egy kicsikét eh, csúsztunk ezzel a folyamattal. Eredetileg október 7-e volt a határidő, ami egy héttel csúszhat, egy feltétellel. Ha elfogadjuk, hogy a módosító indítványokat angolul vagy franciául lehet benyújtani, akkor október 14-e délig tudjuk elhalasztani a határidőt. Úgyhogy jobb megoldást sajnos nem tudok, vagy-vagy. Ez az egyetlen lehetőség, hogy elérjen ez a jelentés, elkészüljön olyan formában, hogy a decemberi plenáris elé kerülhessen. A többi nyelvekhez nyelveket segítendő, illetve azon képviselőket, akiknek más a nyelve, akkor ez azt jelenti, hogy angol-francia nyelven egy héttel későbbig lehet benyújtani, de ha valaki nem akarja angolul vagy franciául, hanem a saját nyelvén, akkor a, az eredeti határidőig nyújtsa be. Igen, elnök asszony, ez egy nagyon jó kompromisszum. Tehát akik saját nyelvükön akarják benyújtani az eredeti, tehát október 7-én délig nyújtsák be, ha angolul vagy franciául, de hosszabb időt akarnak, de akkor csak angolul franciául, akkor október 14-e. Elnézést, én francia vagyok, nekem ez elfogadható de nem lehetne esetleg minden képviselőnek biztosítani ugyanazokat a munkakörülményeket? Mert ez egyszerűen lehetetlenség, ezt egyszerűen botrányosnak tartom. The only proposal I can make here... Na minden esetre ezt a javaslatot meghallgatva a kibővített bűró ülésen kettőkor felvetem ezt a kérdést, és majd meglátom, hogy milyen eredményre tudunk jutni. Én ennél jobb megoldás sajnos nem tudok. A szolgálattal ezt megvitattuk, és akkor most hallottam, hogy miután kettőkor van az elnökségi ülés, fél egykor a tolmácsoknak be kell fejezniük a munkát, úgyhogy elnézést, hogy a rekom kezdeményezésre mindössze egy óránk áll, illetve fél óránk áll rendelkezésre. Én elnézésüket kérem, hiszen az e- év legfontosabb jelentéséről kellett vitatkoznunk. Remélem, hogy a hozzászólók majd ehhez képest módosítják a hozzászólási idejüket, mert egyébként a hozzászólók számát kell majd csökkenteni. Először is az albizottság tagját, képviselőtársunkat, Kukán urat üdvözölném. A REKOM a bizonyíték feltáró és igazság feltáró regionális bizottság angol nyelvű nevének rövidítése. Pierre Mirelnek, az Európai Bővítés ügyi főigazgatóságának munkatársát is üdvözlöm, aki hozzá fog szólni ehhez a fontos kezdeményezéshez. Ha jól tudom, ennek a kezdeményezésnek a hátterében az húzódik meg, hogy a volt jugoszláv köztársaságokban dúló háború következtében több ezren életüket vesztették, illetve hontalanná váltak. Még mindig vannak eltűnt személyek, amelyek igen sős tragédiát jelentenek a családok számára. Tömegsírok és nagy számban vannak, illetve még számos háborús bűnöst köröznek. Az, hogy a politikai elitek az érintett országokban milyen erőfeszítéseket tesznek, az egy kérdés. Szeretnénk, hogyha ezt a polgári kezdeményezést mi is megismernénk, és a parlamenten belül Kukán úr az illetékese az érintett országok delegációiban, és biztos vagyok benne, hogy ezt a mai rendezvényt továbbiak is fogják követni. Sok vendég érkezett hozzánk, akik nem csak itt ebben a teremben, hanem másút kísérik majd figyelemmel a eseményeket, és kérem, hogy Kukán úr vegye át az elnökséget erre a fél órára. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel köszöntöm a kedves vendégeinket a REKOM kezdeményezés kapcsán. Nagyon szorít minket az idő, ezért rövid leszek, hogy minél több idő jusson rájuk. Először is nagyon őszintén, meleg szívvel Köszöntöm Önöket, üdvözlöm Önöket itt. Önök megtapasztalhatták személyesen is, hogy az út Brüsszelbe egyáltalán nem könnyű, legyen ez politikai vagy földrajzi út. Tudom, hogy a különböző közlekedési problémák miatt igen komoly nehézségeik voltak azzal, hogy ide jussanak Brüsszelbe. Tehát nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és köszöntöm Önöket még egyszer. Ahogy látják, egy óra helyett sajnos 30 perc maradt. Látják, hogy a brüsszeli élet sem könnyű, ugyanolyan nehéz, mint az idejutás. Az elnök asszony már elmondta, hogy mi ennek a kezdeményezésnek a célja. Nagyon hosszú ez az elnevezés, amit a Rekom rövidítés magában foglal, de nagyon találó szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez a kezdeményezés minden, szinte minden országot képvisel ebből a régióból. Mennyire jól vannak képviseltetve itt az egyes nemzetek, az egyes országok. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, amivel ez a kezdeményezés foglalkozik. Nemzetközi, a nemzetközi szintéren is nagyon fontos ez a kezdeményezés, hiszen segíti úgymond az átmeneti igazságszolgáltatást és a megbékélést is. Ezt mondjuk a dél-afrikai békéltető és feltáró bizottság munkájához lehetne hasonlítani. A REKOM civil szervezetek kezdeményezése, amely azt kéri, hogy legyen egy hivatalos és független bizottság az volt jugoszláv tagköztársaságokban. Én nagyon remélem, hogy a mai napon itt Brüsszelben megkezdődik ez a párbeszéd, amelyet majd további események fognak követni, és végül sikerül elérnünk azt a célt, amelyet önök kitűztek maguk elé. Ez egy regionális kezdeményezés, és nagyon szeretném ezt kihangsúlyozni. Miért fontos ez? A bűncselekmények jellegükből adódóan regionálisak. Ezért nagyon nehéz lenne ezekkel a problémákkal foglalkozni az egyes országok határain belül. Azt is fontos megemlíteni, hogy az egyes bűnözőket kell azonosítani annak érdekében, hogy elkerüljük az általánosításokat és egész nemzetek bűnössé nevezését, bűnösnek megnevezését. Tehát, hogy senkiből ne legyen bűnbak, ne legyen általános bűnösség. És számomra ezért egyedülálló grassroots kezdeményezés ez a Rekom mozgalom amely kiérdemli az Európai Parlament és az Európai Bizottság határozott és hosszú távú támogatását. Most, hogy ezt elmondtam, szeretném a szót átadni a vendégeinknek, és arra kérem Önöket, hogy legyenek megértéssel a helyzetünk iránt, próbáljanak a lehető legrövidebben fogalmazni. Mindenkinek két percet szánnék. Ha valaki túllépi a két percet, akkor sajnos nem úriemberként kénytelen leszek ezt a kis kalapácsot használni, figyelmeztetni arra, hogy a két perces idő letelt. Tehát először is Natasha Kandicsnak adnám át a szót, aki az Emberi Jogi Központ vezetője Szerbiából. Köszönöm szépen, elnök úr. Mutala asszony, Kukán úr, Nirel úr, köszönöm szépen ezt a meghívást. Köszönöm, hogy megadták nekünk a lehetőséget, hogy bemutassuk ezt a REKOM kezdeményezést. Miről van szó? Arról, hogy a helyi igényekre helyi választ adtunk. Muszáj a múlttal szembenézni. És most megkíséreljük hogy a nemzetközi bíróságon kívül, tehát az ott folyó eljárások mellett elindítunk egy folyamatot, amelynek a keretében szembenézünk a múltban, a volt jugoszláv társaságokban történtekkel. Mindannyian tudjuk, hogy a tárgyalások nyilván a bűncselekmények elkövetőire összpontosítottak, azt önök is tudják, hogy a háborús bűnök esetében, különösképpen ha nemzeti tárgyalásokról van szó, mindig van egyfajta politikai dimenzió is, ez elkerülhetetlen. A rekom létrehozásával szeretnénk túllépni ezeken a szubjektív kereteken, amelyek korlátozzák a munkát. Szeretnénk az együttérzésünket kifejezni valamennyi áldozat felé, és erről majd kollégám többet tud szólni, de valóban támogat minket a civil társadalom valamennyi volt a köztársaságban. Kifejeztük azt az igényünket és azt az elkötelezettségünket, hogy természetesen a tárgyalások mellett működjön egy regionális testület, amely az áldozatokkal foglalkozik. Szeretném megköszönni még egyszer a lehetőséget és a támogatást, amit önök számunkra nyújtottak, nagy lehetőség, hogy ezt a projektet bemutathatjuk az Európai Parlamentnek. Kukán elnök úr, köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és köszönöm, hogy betartotta az időt. Veszla Terszelics asszony következik a Dokumenta Központból Horvátországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon bátorító Morel úr és az Európai Parlament eddigi támogatásra. Remélem, hogy a jövőben is támogatnak majd minket. A régióban is napról napra nő a támogatottságunk. Több mint 900 szervezet csatlakozott ehhez az összefogó, ehhez az átfogó projekthez, akik emberi jogokat védenek, illetve az eltűnt személyek felkutatására alakultak, vagy a munkatáborokba, börtönökbe kerültek felkutatásával foglalkoznak, nőjogi szervezetek is támogatnak minket, veteránok szervezetei és különböző vallási közösségek szintén támogatnak bennünket. Emellett azt is el kell mondjam, hogy Josipovics elnök úr, a horvát elnök úr, illetve Tagyics elnök úr, a szerb elnök úr is kifejezte támogatását több kormányhivatallal, illetve politikai párttal folytatunk tárgyalásokat. Nagyon fontos számunkra ez a mostani időszak, hiszen ezt a kampányt próbáljuk minél erőteljesebben folytatni. Most készítjük elő a hetedik fórumot, Zágrában lesz ez a találkozó, és aztán később Szarajevóban is lesz egy esemény. Arra számítunk, hogy a parlamentek is megadják a támogatásukat, tehát a volt tagköztársaságok parlamentjei valamennyien támogatni fognak bennünket. És jövőre pedig ezt a kezdeményezést a kormányok, a parlamentek és az elnökök elé tárjuk, a volt tagköztársaságokban, az, annak érdekében, hogy ezt az általunk megcélzott bizottságot fel tudják állítani. 2006 óta dolgozunk de természetesen csak a kormányhivatalok, a hatóságok és a parlamentek állíthatják fel ezt a bizottságot. Egy nemzetközi megállapodást kell majd tető alá hozni a bizottság felállításáról. Tehát tulajdonképpen itt az alapszabályról van szó, amelyet megfogalmazunk. Ez határozza meg, hogy ki lehet ennek a bizottságnak a tagja, mi lehet a felépítése, mik a munkamódszerei, és így tovább. Konzultációk, kisebb ülések lesznek körülbelül 30-tól 70-ig, tehát ekkora létszámra számítunk, de lehetnek még 200 fős fórumok is. Szeretném megköszönni zárásként a támogatást. Köszönöm szépen, mondja Kukán úr. Most pedig Jenna Karobzsuskónak adom meg a szót, aki a bosznia hercegovinai civil szervezeteket képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a Nemzetközi Bíróság a munka nagy részét már elvégezte. De az az igazság, hogy Bosznia-Hercegovinában annyi háborús bűncselekményt követtek el, hogy a bíróságoknak egyszerűen nincs arra kapacitása, hogy minden egyes esettel foglalkozzanak, és pontosan lefektessék, hogy mi is történt. Egyfajta bírósági igazság ugyan megfogalmazódik, de ez nem egy átfogó elemzése a helyzetnek. Mi átfogó információkat kívánunk összegyűjteni azért, hogy a múlttal szembe tudjunk nézni. Bosznia-Hercegovina természetesen erre nem képes külső segítség nélkül. Kell Zágráb és Belgrád segítsége is, tényeket, adatokat kell kapnunk. Muszáj megismernünk pontosan, hogy mi történt a háború alatt Boszniában és máshol. Bosznia nem rendelkezik valamennyi információval. Bizonyára tudják, hogy októberben választások lesznek, nem tudjuk, hogy kikerül majd hatalomra. Tárgyalásokat fogunk folytatni a kormánypárttal. Sajnos azt is el kell, hogy mondjam, hogy előfordul még, hogy a szerb miniszterelnök még mindig azt mondja, hogy Srebrenicában nem volt népírtás, tehát sokan tagadják ezeket a bűncselekményeket. Nagyon komoly, erőteljes fellépésre van szükség arra, hogy a támogatást megkapjuk minden oldalról. Köszönöm szépen, mondja Kukán úr, és Szerbi Moszics úrnak adom meg a szót, a bebörtönzöttek szövetségét képviseli Bosznia-Hercegovinából. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerbi Muszics vagyok, és a Foglyok Szövetségének a nevében fogok beszélni, 92 előtti túlélőkről van szó, akik a második világháború legszörnyűbb koncentrációs táborait is túlélték. Ők támogatják ezt a kezdeményezést. Magáról a kezdeményezésről nem beszélek, mert erről már sok szó esett, hanem inkább azt mondom el ma, hogy a bosznia-hercegovinai társadalom milyen mértékben nézett szemben, szembe a múlttal. tulajdonképpen a holokauszt halálgyárainak a működését kellett elszenvednünk. Hágában és máshol is hallottuk, hogy voltak olyan koncentrációs táborok, ahol több mint 2000 ember halt meg egy éjszaka de mond, felhozhatnám Ternopolje példáját is. Itt is egy munkatábor működött, vagy egy koncentrációs tábor működött, és itt éheztették a foglyokat. Sokan belehaltak a kínzásokba. Itt is van most már egy emlékmű. Én azt szeretném mondani az Európai Parlament, azt szeretném itt elmondani az EP-ben, hogy Bosznia-Hercegovinában még mindig nagyra értékelik ezt a támogatást. Én kiskorúként éltem át a koncentrációs táborok borzalmát. És visszatértem Bosznia-Hercegovinába, de azt láttam, hogy még mindig nem történik semmi. Az etnikai tisztogatás utolsó szakaszában vagyunk. egész egyszerűen elengedhetetlen az, hogy regionálisan lépjünk fel, és nézzünk szembe ezzel a fájdalmas múlttal. Muszáj. Ha Bosznia-Hercegovinát szeretnék az Európai Unión belül látni, Kukán úr, ön nyilván nem szeretne tüntetéseket látni 5 vagy 10 éven belül, akkor kérem, hogy támogasson bennünket. Köszönöm szépen, mondja Kukán úr, egyetértek önnel. Tehát akkor Daliborka Úrjerevicsnek adnám át a szót. Montenegróból a Polgári Oktatási Központ nevében szól. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget, hogy az Európai Parlamentben beszélhetek erről a kezdeményezésről, és köszönöm szépen ezt a támogatást is, amelyet irányunkban kifejeztek. Nagyon fontos azokról a lépésekről beszélni, amelyeket eddig megtettünk, de fontos a jövőről is beszélni, hiszen rengeteg kihívás áll még előttünk. Mindenképp el kell, hogy mondjam, hogy rendkívül összetett feladatról van szó, a rekom létrehozása nagyon komoly munkát igényel, de már elértünk komoly sikereket. Hadd illusztráljam ezt Montenegro esetével. Montenegróban gyakorlatilag 20 éven keresztül senki nem akarta múltal szembenézni a kezdeményezés előtt. Tehát ez mutatja, hogy a regionális megközelítés az egyetlen, amelynek a segítségével előreléphetünk. Másfelől a montenegrói parlament támogatását is sikerült meg, megnyernünk magunknak. Ők támogatták ezt a kezdeményezést, és ez rendkívül fontos ahhoz, hogy valóban megvalósítsuk a célkitűzéseinket. És nagyon remélem, hogy az önök támogatásával, valamint további politikai, további előrelépésre más országokból is politikai támogatást kapunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy a Kukán úr. Köszönöm a hozzászólásokat, és most pedig Dragan Bjevácsnak adom meg a szót, aki az elvezett, elveszettek és áldozatok családtagjainak a szervezetét képviseli Krajinából, Szerbiából érkezett. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Nagyon őszinte köszönetet mondok azért, hogy önök időt szánnak ránk, meghallgatják a véleményünket ebben a nagyon nehéz témában. Hadd szóljak néhány szót egy áldozat szemszögéből. Az áldozatok is támogatják ezt a kezdeményezést. Szerintünk erre nagyon nagy szükség van. Elmondanám, hogy édesanyámat meggyilkolták 66 éves korában. Ő gyakran mondogatta, hogy az az igazi süket, aki nem hajlandó másokat meghallgatni. Szerbia és Horvátország is nagyon nehezen figyel oda ezekre a történetekre, és még ha odafigyelnek, akkor is csak a saját áldozataikat hallgatják meg. Éppen ezért köszönöm én meg nagyon őszintén önöknek, hogy valóban figyelemmel fordulnak felénk, és meghallgatják a történetünket. Az ilyenfajta kezdeményezések nagyon fontosak. Én már korábban is eljöttem a parlamentbe, és korábban a szerb és horvát parlamentben is jártam. Tehát köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, mondja az elnök úr, és Svetlána Vukovicsnak adom meg a szót, aki a Felelős Demokrácia Központját képviseli Bosznia-Hercegovinából érkezett, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy a kezdeményezésünket bemutathatjuk, és a meghívást is. A szövetség, amelyet én képviselek, a REKOM koalíció tagja. Ez a kezdeményezés megpróbálja elérni egy regionális bizottság felállítását, amely feltárná a tényeket és az emberi jogsértéseket. Bebizonyosodott, hogy az elmúlt 15 év során a legtöbb volt tagköztársaság etnikai alapú megközelítést, nemzeti alapú megközelítést alkalmazott, és ezek a nemzeti bizottságok, amelyeket felállítottak, nem tudtak megfelelő eredménnyel előállni. A nemzeti bizottságokra szükség van, de ez nem elegendő. Egy regionális megközelítésre is szükség van, és ez számunkra nagyon-nagyon fontos. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Most pedig Gordon Bosanac úrnak adom meg a szót, a Béke és Demokrácia Központját képviseli, Horvátországból érkezett. Köszönöm, Kukán úr. Eddig több fontos érvet hallottunk arról, hogy a Rekon miért fontos a nyugat-balkáni államok állampolgárai számára. De én hadd mondjam el azt, hogy nem csak a nyugat-balkáni régióban fontos ez, hanem az Európai Unió tagállamai számára is nagyon fontos ez. Gondoljanak a bővítésre. A bővítés, amely a nyugat-balkánra összpontosít, eljut odáig, hogy szembe kell nézni azzal a tényel, hogy azok az országok, amelyek egy borzalmas háborút éltek át nemrégiben, majd az Európai Unió tagállamai lesznek. A stabilizációs és társulási folyamatban ez egy fontos. Miért mondom, hogy fontos az Európai Unió jelenlegi tagállamainak ez? Azért, mert az Európai Uniós állampolgárok szembe találják magukat új állampolgárokkal, új Európai Uniós állampolgárokkal, akik ennek a háborúnak az áldozatai voltak. Az új, ezeknek az országoknak a csatlakozásával nem csak az, a háború áldozatai válnak az Európai Unió állampolgáraivá, hanem a háborús bűncselekmények elkövetői is, azért, mert a mi bíróságaink nem lesznek képesek arra, hogy ezeket az elkövetőket időben elítéljék és hogyha arra gondolnak, hogy a Balkán eh, konfliktus nem csak a Balkán országok ügye, hiszen az Európai Unió történelmébe is eh, beágyazódott. Ennek a konfliktusnak a megvitatásához nagyon fontos, hogy valós tények legyenek előttünk, és én itt látok nagy lehetőséget, hiszen a REKOM fel tudja tárni a tényeket, és akkor az Európai Unió történelmét közösen írhatjuk meg a valódi tények alapján. Ezért nagyon fontos, hogy ez az iniciatíva, ez a kezdeményezés a parlamenthez is eljusson és fontos politikai támogatást kapjon. Anélkül nem működik. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Kukán úr, és végül pedig Abdin Merenyicának adom meg a szót a május 22-i szövetség nevében Koszovóból. Köszönöm szépen mindenkinek! a Milinica család tagja vagyok Bustriából, olyan országból származom, amely éppen most élt túl egy konfliktus, nagyon sok háborús áldozat van. És azt hiszem, hogy az állampolgárok nagyon megszenvedték ezt. 99. május 22-én ez a konfliktus rengeteg áldozatot követett, nagyon sokan eltűntek. Nagyon rövid leszek. Háborús áldozatként azt szeretem volna, arra szeretem volna felhívni a figyelmet, hogy miért gondoljuk azt, hogy egy regionális kezdeményezés jó az áldozatok számára? Azért, és ez az egyik érv, mert nagyon fontos megtalálni az elveszetteket. Tudjuk, hogy rengetegen eltűntek, tudjuk, hogy rengeteg személyt meggyilkoltak Koszovóban, nem tudjuk, hogy az ő maradványaikat hol találjuk majd meg. Persze fontos, hogy a számadatokkal ne éljünk vissza. Ezt korábban már sokan megtették, különböző számadatok láttak napvilágot az áldozatok számára vonatkozóan, és így tovább a bűncselekmények számára vonatkozóan is. Tehát ezért fontos, hogy a háborús bűncselekményekről valódi, pontos tényeket tárjunk fel. Fontos az a lehetőség is, hogy valódi tanulvallomásokat halljunk arról, hogy mi történt Koszovóban, nem csak egy városban, hanem az egész államban. Szeretném még egyszer megköszönni az önök támogatását. Ez egy rendkívül fontos és pozitív kezdeményezés, mi szeretnénk benne dolgozni. Köszönöm szépen. Megköszönöm valamennyi kedves vendégünknek, hogy eljöttek, és nagyon köszönöm, hogy ennyire hatékonyan használták a rendelkezésükre álló időt. Az üzenetük nagyon világos volt, és nagyon célratörően fogalmaztak. Jelmirel úrnak adnám meg a szót, hiszen ő ennek a kezdeményezésnek az atya, ő jelen volt, amikor megszületett ez a gondolat és elmondhatom önöknek, hogy ő azóta is nagyon aktívan részt vesz a munkában. És nagyon sokat dolgozott azon, hogy az önök látogatása ide Brüsszelbe, a parlamentbe valóságá váljon. Tehát uram, öné a szó. Köszönöm szépen. Ez a kötelességem, hogy segítsem ezt a kezdeményezést. Csak három rövid megjegyzést tennék. Nekem meggyőződésem az, hogy a Rekom kezdeményezés elengedhetetlen, és ez kiegészíti a háborús bűncselekmények a tárgyaló bíróságok munkáját, legyen ez nemzetközi vagy nemzeti szinten. De nem lesz megbékélés a nyugat-balkáni régióban, hogyha ez a civil kezdeményezés nem tudja elvégezni a munkáját. Ez megérdemli a régió tám- parlamentjeinek és kormányainak a támogatását. Az elszámoltatás és a megbékélés az valóban ebből a régióból kell, hogy kiinduljon, hogyha hosszú távú eredményt szeretnénk ezeknek az országoknak saját maguknak kell átlépniük ezt a az örökséget, ezt a múltat, szembe kell nézniük a múltal. a civil társadalomnak, az igazságszolgáltatásnak, a kormányoknak együttes munkával. Természetesen mi támogatjuk azt a munkát, és mi minden támogatásunkról biztosítjuk a REKOM kezdeményezést. Éppen ezért szerveztük meg ezt a mai eseményt itt az Európai Parlamentben, ez nagyon fontos, és szeretném a hálámat kifejezni elnök asszony önnek, a szakbizottságnak és Kukan úrnak azért, hogy a támogatásukra biztosítottak minket. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja Kukán úr, és most pedig megnyitom a vitát. Az első hozzászóló Zorán Táler, aki szót kért, Szlovéniából. Ő nagyon aktívan tevékenykedik a régióban és máshol is. Parancsoljon! Köszönöm, Kukán úr! goste. Volio bi vas najtoplje pozdraviti, izraziti svoje... Köszönöm szépen, Kukán úr! Szeretném kifejezni nagyra becsülésemet nagyon fontos az igazság feltárása, mert enélkül nincs jövője ennek a régiónak, és a megbékélés is lehetetlenné válik. Sajnos nagyon keveset tudunk a tényekről. Ezért szükséges az is, hogy a médiára nyomást gyakoroljunk, hogy a hatóságokra nyomást gyakoroljunk a volt a köztársaságokban. Vajon hány generációnak kell várnia arra, hogy végre egy közös történelmet tudjunk megírni ezekről a szörnyű évekről. Hány generációnak kell arra várnia, hogy a történelem könyvekben ugyanaz legyen erről az időszakról? Tudjuk, hogy Németország és Franciaország a szörnyű háborúk után mégiscsak elvégezte ezt a munkát, el tudta végezni ezt a munkát. Az olaszok és a szlovének is mi most az első szakaszban tartunk. A történészek már megírták a közös történelmet a múlt száz évre vissza nyúlóan. Tehát az az igazság, hogy nem csak a Nyugat-Balkánon figyelhető meg ez a helyzet, hanem másutt is. Szükség van arra, hogy egyfajta európai megbékélés legyen. De most a Nyugat-Balkánon van nagy szükség erre. Ezért kell támogatni az olyan kezdeményezéseket, mint a mostani, hogy több erőforrás, több energia legyen a munkához. Köszönöm, hogy eljöttek. Thank you very much, Mr. Thaler. Nagyon szépen köszönöm. Kérem a kollégákat, hogy egy percben szóljanak hozzá. Jimenez asszony. Quería agradecer a todas las personas que han venido a estar hoy aquí con nosotros. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött hozzánk ma délután. És hadd mondjam el, hogy nem vagyunk süketek. Halljuk az önök üzenetét, és amikor a békéltetésről beszélnek. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az áldozatokat és a gyilkosokat is, mert a béke megteremtése nem azt jelenti, hogy feledkezünk el az igazságról. Az egyetlen béke, amit az áldozatok el tudnak fogadni, az az, amely az igazságszolgáltatásból származik. Köszönöm szépen, Berzsi asszony! Én is csatlakozni szeretnék a köszönő szavakhoz. Először is öntnek megköszönvén, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és eh, sajnálatomat kifejezni az iránt, hogy nem tudtunk több időt szállni ennek a fontos témának. Én is oda tartozom abba a táborba, amely azt képviseli, hogy igazságot kell szolgáltatni azért, hogy újra építkezhessünk. Először is gratulálok a munkájukhoz, a bátorságukhoz, azt hiszem, hogy itt rendkívül érzékenyen reagálunk ezekhez, erre a kérdésekre, és közösen közelítjük meg ezeket a témákat. Kollégámnak csak azt mondanám, mivel francia vagyok, hogy Franciaország és Németország, és talán inkább Franciaország, mint Németország, nagyon-nagyon sok időt kellett, hogy megéljen, hogy fényderítsen a, a, a múltra. Ez még nem föltétlenül egyértelmű, akár az algériai háborút illetően, akár a második világháborút illetően. De nem szabad feladni, mindig folytatni kell, és úgy hiszem, hogy tényleg így sikerül majd a jövőt felépíteni. Köszönöm szépen, Hughie Kukán úr tekintettel a rövid időre kiválóan elnökölt. Szeretném elmondani a kollégáknak, hogy köszönöm, hogy eljöttek, nagyra értékeljük a jelenlétüket. Egy utolsó kérdésem. Horvátországban voltam delegációvezető. Nem kérdés. El szeretném mondani azt, amit gondolok itt, hogy milyen fantasztikus, amit eddig tettek, és amit fognak. És végül egy hölgy kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Első alkalommal tudok az anyanyelvemen szólni az Európai Parlamentben. Nem akarom megismételni az elhangzottakat, csak az albizottságot és a külügyi bizottságot arra szeretném ösztönözni, hogy támogassa ezt a kezdeményezést, és egy vita napirendi pontjaként ezt napirendre. Ez azt mutatja, hogy külön vitában kellene tárgyalni ezeket a témákat. Én Bosznia-Hercegovinából menekültem, Svédországot képviselem a külügyi bizottságban, de csak megismételni tudom mindazt, amit mindenki eddig elmondott. És köszönöm a vitát. Elnök, köszönöm szépen, az utolsó hozzászólót hallották. Nagyon köszönöm az intenzív vitát, és akik szeretnének ö, ö, tisztelt vendégeinkkel találkozni, lesz rá alkalmuk. Kettő és három óra között áll rendelkezésükre a Paul Henry Spark 6B terme, a PHS 6B terem tehát. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, hadd mondjam el azt, hogy az önök programjának óriási értéke van, de ami minket illet modellértékű is, hogy az egyes régiók hogyan tudják megoldani a múlt és a jövő kérdéseit. Ma délután Argentináról fogunk beszélni, és meg kell mondanom, hogy nagy hatással volt rám, hogy önök saját maguk között hogyan tudtak ekkora egységet hozni, létrehozni a történelmi tapasztalatok ellenére. Úgyhogy kérem, mondják el másoknak is, akiknek békére és megbékélésre van szükségük. Köszönöm szépen, kettőkor találkozunk a kibővített bűró ülésen. Köszönöm, sok sikert a munkájukhoz.